we will start our... Eh, Kedves kollégák, kezdjük meg az első foglalkoztatási bizottsági ülést ebben az évben. Remélem, hogy jól telt a karácsony, és hogy volt lehetőségük aludni, enni, találkozni a barátokkal, találkozni a rokonokkal, mert nagyon kemény év áll előttünk, rendkívül kemény év. Bízom benne, hogy össze tudunk tartani, együtt tudunk dolgozni úgy, mint tavaly, ugyanis ugyanilyen munkamódszerre lesz szükségünk, hogyha el akarjuk érni a kívánt eredményeket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és ha jól értem, akkor el is fogadhatjuk a napi rendet, módosítások nélkül. Igen, akkor hadd mondjam el, hogy milyen nyelvek állnak rendelkezésre. Nos, a finn, a máltai, a horvát és az ír kivételével mindegyik. És hadd mondjam el, hogy Cseszlav Hók úr az ECR frakcióból itt van, uram? Nem, úgy láttam, hogy nincs itt. Szóval ő fog Debski úr helyébe lépni a foglalkoztatási szakbizottság teljes jogú tagjaként, és Debski úr pótaként folytatja a munkáját a szakbizottságban. Szeretném azt is bejelenteni, hogy Rosa az Ferragut asszony... Ön itt van? Nincs. Szóval ő pót taggá válik a foglalkoztatási szakbizottságban, és a petíciós szakbizottság alelnökéként dolgozik tovább. Harmadik bejelentés az új szakismeretek agendájáról. A bizottság májusban fog közleményt tenni itt a digitális és csúcs technológiai ismeretekről van szó, illetve az állampolgárok aktív részvételéről, a társadalom megváltoztatásával, a kulturális és a foglalkoztatási szakbizottság is érintette fejlemény által, és lesz egy együttes ülésünk. Tyson biztos meghívtuk egy eszmecserére, már, április 18-án lesz ez az eszmecsere az együttes ülésünk keretében. Kérem írják fel ezt a dátumot, mert a jövőről, a digitalizációról lesz szó. és akkor elfogadhatjuk a november 10-i ülés jegyzőkönyvét is. Igen, nincs ellenvetés, ez azt jelenti, hogy eljutottunk a napirend negyedik pontjához. Már üdvözöltük az új elnökséget. Asher úr, holland miniszterelnök helyettes, szociális ügyekért és foglalkoztatásért felelős miniszter van a körünkben és nagyon nagy reményekkel tekintünk az önök elnöksége elé, a luxemburgi elnökséghez is sok reményt fűztünk. Kérem, vagy hát bízunk benne, hogy nagyon jó eredményeket fognak elérni, és most pedig szeretnénk meghallgatni önt, mert nagyon nagyok a reményeink, tehát az együttműködés tekintetében abban bízunk, hogy jelentős előrelépés történik majd a jelenlegi helyzet ellenére, amiben Európa és a tagállamok jelenleg eh, vannak. Áser úrnak ezzel átadnám a szót, tessék. Um, thank you so much. Köszönöm szépen. Kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és urai, voltak nagyon jó idők, voltak nagyon rosszak is, a bölcsesség és a bolondság időszaka a hit és a hitetlenség, a fény és a sötétség időszaka, a remény tavasza és a kétségbeesés tele. Nos, ugye itt Charles Dickens híres a Két város története című regényének nyitó mondatairól van szó, és most is nagyon időszerűek ezek a 200 évvel ezelőtt írt szavak a 21. század elején. Egy olyan időszakot élünk, ahol nagyon sok minden virágzik és fejlődik, de a munkahelyteremtés és a munkanélküliség továbbra is komoly probléma. Egy olyan korszakot élünk, ahol a technológia le, előre lendít minket, de nagyon komoly problémákat is okoz. Rendkívül civilizált társadalmaink vannak, ennek ellenére a méltatlan munkakörülmények továbbra is fennállnak. Vagyis emelem poharam, de nem a pohár telefelét nézem, hanem inkább az üres felét. Mi politikusok a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva kell, hogy előre vigyük ezt a fejlődést. Attól függetlenül, hogy melyik franciahoz, frakcióhoz tartozunk, mindannyian egy működő Európában gondolkodunk, ahol a polgárok helyet kapnak. Kedves képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek. Nagy megtiszteltetés ez a számomra, hiszen a világ egyik legfontosabb, legkomolyabb renoméjú jogalkotó intézményében vagyok, nagy tisztelettel viseltetek önök iránt, és társ jogalkotóként örömmel állok az önökkel végzett együttműködés elébe az elnökség alatt. A parlament szó eredeti jelentésében hangos beszédet jelent, de önök már többször bebizonyították, hogy a cselekvés többet ér minden szónál, és azt hiszem, hogy hangosan fogjuk hallatni a hangunkat a holland elnökség időszakában a méltányos munkafeltételek és a szegénység csökkentése, a méltányos munkafeltételek megteremtése a célunk. De ne csak üres szavakat pufogtassunk, hanem lépjünk a tettek mezeire, ezt javaslom. A kérdés az, hogy Európa hogyan működhet, és hogyan működhet a polgárok érdekében. Csak a működő Európa kínálhat munkahelyeket a polgárok számára, és ez egy óriási kihívás a gazdasági és a pénzügyi válságból való kilábalás időszakában is még mindig nagyon komolyan munkanélküliség. A válság idején több mint 6 millióan váltak munkanélkülivé, és jelen pillanatban több mint 25 millió európai munkanélküli, különösen az ifjúság körében óriási probléma a munkanélküliség. Ezek a statisztikák azt mutatják világosan, hogy tettekre a tettek mezére kell lépnünk, hogyha továbbra is a babérjainkon ülünk, akkor a 25 millió polgár élete sem lesz jobb. Fontos az is, hogy ne csak munkahelyeket kínáljunk, hanem meg is védjük a munkavállalóinkat. A versenytorzulást el kell kerülnünk, a verseny körülményeket igazságosabbá kell tennünk. Az a célunk, hogy a belső piac igazságosabb legyen. Ennek nagyon komoly a fontossága, hiszen csak így lehet azonos szabályok szerinti versenyt ö, megteremtenünk, és a munka feltételek további romlását elkerülnünk. És ahhoz, hogy ö, méltányos ö, körülmények szülessenek, a kiküldött munkavállalók irányelvet is felül kell vizsgálnunk. Az az igazság, hogy a kiküldött munkavállalók irányelv diszkriminációt eredményez az Európai Uniós polgárok körében. Jelen pillanatban számos kiküldött munkavállaló kevesebbet keres, mint az adott fogadó ország állampolgárai, noha ugyanazt a munkát végzi alapvető a belső piac működése szempontjából, hogy ez a terület jobban működjön, a fejlődés és a versenyképességet, ez nagyon komolyan hozzájárul ez. Elő kell segítenünk a munkavállalók mobilitását, azonban azt is biztosítanunk kell, hogy ezek a munkavállalók nagyobb védelmet élvezzenek. Csak a modernizált szabályok által érhetjük el, hogy az munkavállalók szabad mozgása megvalósul fel kell értékelni a szabad munkavállalás fogalmát, és meg kell határoznunk a kiküldetés időszakát is, sokkal pontosabban, mint ahogy eddig tettük. Jelen pillanatban elméletileg egy munkavállalót elég hosszú időre is ki lehet küldeni másik tagállamba. Ezt az időszakot csökkenteni szeretnénk annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy az adott munkavállaló már a fogadó tagállam munkaerőpiacának szerves résztvevőjévé válik. Nagy örömmel állok a közös munka elébe önökkel a kiküldött munkavállalók irányelv és más eszközök a tekintetében. Remélem, hogy a márciusi EBSCO meeting jó alkalom lesz erre, és április 19-én és 20-án is lesz egy ülésünk pontosan ebben a, erről a csomagról. Természetesen tudom azt, hogy a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekben nagyon komolyak a véleménykülönbségek, ezért meg kell próbálnunk megtalálni a közös nevezőt, mind a mobil, mind pedig a helyi adott tagállam, saját tagállamban dolgozó munkavállalók joga az, hogy igazságos körülmények között dolgoznak, minden egyes tagállamban meg kell teremteni tehát ezeket a feltételeket, és közelíteni tudjuk az álláspontunkat ebben biztos vagyok. A méltányos munka a gyakorlati alkalmazás is jelenti, ezért arra törekszünk, hogy a nem bejelentett munkával kapcsolatos platformot létrehozzuk már az év korai szakaszában. Ennek a platformnak a segítségével a különböző tagállamok ellenőrző hatóságai között próbáljuk megvalósítani az együttműködés. Február 8-án és 9-én pedig egy olyan konferenciára kerül sor, ahol az inspekció az ellenőrzés szerepéről szólunk ezen a területen. Az ellenőrző hatóságok képviselő és szakpolitikai különböző tagállami ö, tanácsadók részvételével a legjobb gyakorlatok cseréjére szeretnénk sor keríteni ezen a konferencián. Az egyik legfontosabb témája ennek a konferenciája, konferenciának a nem bejelentett munka lesz, és ö, szeretnénk megadni a lehetőséget ezzel a platformmal arra, hogy a az ezzel kapcsolatos programot elindítsuk. Az úgynevezett postaláda vállalkozások ellen is szeretnénk felvenni a harcot. Ezek olyan vállalkozások, amelyeknek a telephelye olyan tagállamban vannak, van bejelentve, ahol alacsonyabb az adókötelezettség. Ez egy olyan fajta adókikerülés, amelyet a munkavállalók, amelynek a munkavállalók látják a kárát minden érintett tagállamban, Fontos, hogy a szociális járulékokat minden munkaadó befizesse, és a már jelenlegi ö, ö, meglévő jogszabályokkal kell biztosítani azt, hogy le tudjuk ellenőrizni azt, hogy az adott tagállam a saját telephelyén tevékenykedik. Nem csak a méltányos fizetésről van szó, hanem a méltányos munkakörülményekről, a biztonságról és a munkahelyi egészség biztosításáról is. Több éve ö, próbálja Hollandia ö, ezt a területet javítani a munkahelyi biztonság és védelem és egészség területén. Nagyon örülök annak, hogy a biztos a rákkeltő anyagok tekintetében határértékeket állapít meg, és már a következő határértékek megállapítása is úton van. Ez megalapozza a jövőbeli munkahelyi egészségügyi és biztonsági jogalkotás felé vezető utat, és az érintett felek kezében van a döntés, hogy ezt hogyan, ezeket a jogszabályokat majd hogyan alkalmazzák. Ez hozzájárul majd a jogszabályozáshoz, hiszen Európai Uniós célok érdekében a tagállamok saját jogszabályikat fogják létrehozni. Ezen kívül május 23-án és 24-én is lesz egy munkavállalási konferencia. Kedves Európai Uniós képviselők, ahhoz, hogy Európa hatékonyabb legyen, a leggyengébb láncszemet kell megerősítenünk, a szegénység ellen kell harcolnunk. 2010 óta a szegénységben élő, illetve a szociálisan kirekesztett emberek száma 5 millióval nőtt. Összesen több mint 120 millió emberről van szó Európában, akiket a szegénység veszélye fenyeget, vagy a szociális kirekesztettség veszélye fenyeget. A holland elnökség idején nem csak az a célunk, hogy a politikai agendára tegyük ezt a kérdést, az egyes tagállamoknak a gyakorlatban kell alkalmazni az egyes jogszabályokat, és a jó példákat kell cserélnünk, a gyakorlati eszköztárat egész Európában januárban lesz egy peer review hogy a legjobb gyakorlatot és a tudás meg, megosztást erősítjük. Itt tíz tagállam jelezte részvételét. Hollandia ezen kívül egy európai szociális hálózati konferenciát is szervez. Helyi szinten ö, is harcolni kell a szegénység ellen, ez, ennek a konferenciának a legfontosabb téma, és nagyon fontos az átfogó megközelítés. Széles perspektívából kell vizsgálnunk ezt a témát, a pénzügyi hiányosságok, a szociális problémák szempontjából is, illetve egyéb területekre való kihatását is meg kell vizsgálnunk, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, a lakhatáshoz való hozzáférés, stb. stb. témájában. Lesz egy tanácsi konklúziónk is, amelyet össze fogunk állítani. Nagyon fontos, hogy egy átfogó megközelítéssel operáljunk, e tekintetben és a júniusi EFSCO-ra fogjuk ezt benyújtani. Kedves európai parlamenti képviselők, nem engedhetjük meg azt, hogy a munka értéke elfecsérelődjön a munkapiacon, és nem engedhetjük meg azt sem, hogy a szegénység legyen a leggyengébb láncszemünk. Az e- erős Európában mindenkinek be kell vonódni a munkába, egy olyan Európában kell gondolkodnunk, ahol jó munkafeltételek születnek a munkavállalók számára. Ezek a legfontosabb prioritásaink mind a helyi, mind a kiküldött munkavállalók számára. Meg kell őket védenünk a különböző csalási mechanizmusok ellen Európa mindenkinek lehetőséget kell kínáljon. Fontos, hogy a méltányos munka alapjait megteremtsük, a szegénységet csökkentsük minden európai polgár számára. Felejtsük el a véleménykülönbségeinket most egy időre, és működjünk együtt hatékonyan. Köszönöm. Thank you, Minister. Köszönöm szépen Első miniszternek ezeket az inspiráló szavakat, és kiváló kezdet ez az együttműködésünk elején. Most eszmecsere, eszmecserére kerül sor a képviselőkkel két körben. Először is a frakciós koordinátorok, illetve az ő helyetteseik kapnak szót maximum két percre, és aztán önnek megadjuk a lehetőséget, hogy válaszoljon a kérdésekre a végén. Dávid Kászályé a szó a néppárt részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a miniszternek ezt az átfogó bemutatót, bevezetőt. Mindenkinek, kollégáknak, munkatársaknak és tolmácsoknak boldog új évet kívánok. Tisztelt miniszter úr, ön Dickensel indított, én is említenék egy másik fontos brit szemét, aki aggaszt engem, mégpedig David Cameron. Kérdezem, hogy a mobilitási csomaggal kapcsolatban szociális kérdések, gyermekek után járó juttatásokkal kapcsolatban vannak-e már előrelépések, a tárgyalások során. Ahogy már mondtam, vitatkoztunk, hogy beszéltünk a brit tárgyalásokról, de most itt is egy másik kérdést szeretnék feltenni. Most felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet a menekülteket integrálni, és hogyan lehet elkerülni a negatív hatásokat, amelyek az integráció hiányából merülnek fel. Melyek a tervek erre, a bevándorlók integrálására? Köszönöm szépen. Most megadom a szót Agnes Jongéliusnak, szintén holland tagja ennek a szakbizottságnak. Most akkor ki is használnám ezt a lehetőséget, és hollandul beszélnék. Tisztelt Áser úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, sok szeretettel köszöntöm Önt. Az Ön üzenete világos, ezt elmondhatjuk, és Ön beszélt arról, hogy meg kell állítani a szétszakadását Európának a munkaerőpiac mentén. Nagyon kevés embernek vannak nagyon, van nagyon jó munkahelye, biztonságos munkahelye, jó fizetéssel, és nagyon sok embernek nagyon rugalmas munkahelye, nagyon rövid szerződésekkel maximum. A egységes belső piacot erősíteni kell, és módosítani is kell az európai polgárok diszkriminációját meg kell szüntetni, akik nem a saját hazájukban dolgoznak. Juncker bizottsági elnök azt javasolta, hogy a munkaerőpiaci csomagot december 9-én bemutatja. Ha én jól tudom, a csomag elkészült, de nem ismerjük még. Hogyan segíthetünk önöknek abban, hogy erősítsük a nyomást, növeljük a nyomást az Európai Bizottságra, biztosítsuk, hogy elérjük azt, hogy az ígéretüket betartják? Hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezt a csomagot közzéteszik, a parlamentnek is bemutatják, azt szeretnénk tudni, hogy hogyan segíthetünk önöknek abban, hogy az egyszerű embereknek, az átlag embereknek lehetőséget adjunk a munkaerőpiaci lehetőségek kihasználásában. Köszönöm szépen, mondja az elnök. McIntyre asszony következik az EKR nevében, koordinátor. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a miniszter urat, nagyon örülök, hogy itt van, és lehetőségünk van vitát, eszmecserét tartani. Néhány dolgot említenék. Ön említette a, a, a munkanélküliség szintjét. Egyes országokban ez nagyon aggasztó. A rendelkezésére álló hivatali időt kihasználja-e vajon arra, hogy a tagállamok közötti legjobb gyakorlatok cseréjét erősítse. Szerintem ez mindenképpen értékes és jó lenne. Nagyon örülök annak, hogy egyes intézkedések nálunk oda-haza. Azt jelenti, azt jelenti, hogy a, a munkanélküliségi aránya legalacsonyabb szinten van tíz éve. És um, az iskolát elhagyók um, munkát találnak, nagyon örülök, örülnék annak, hogyha ez a többi Európai Uniós tagállamban is így lenne. De azt hallom, hogy nem így van. Úgyhogy azt kellene megnézni, hogy hogyan tudunk segíteni az embereknek ebben. Másodszor ön említette a kiküldetési irányelv um, ellenmondásos um, intézkedéseit. Én azt mondanám, hogy azt kell elérni, hogy a végrehajtási irányelv uh, létezzen, működjön, megvalósuljon, mielőtt az egészet már megint uh, előről kezdjük azt hiszem, hogy nem lenne ez hasznos, hogyha újra tárgyalnánk az egészet. A végrehajtási irányelvet kellene egy kicsit erősíteni, illetve megvárni, hogy működik-e. Végül pedig ugyan abból az ön ugye ugyanabból az országból érkezett, mint Timmermans bizottsági alelnök, hogyan, aki a jobb jogalkotásért felel, hogyan tudja biztosítani azt, hogy ez a jobb jogalkotás megvalósuljon az önök elnöksége alatt folyó munkában is. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Letörmez asszonynak, aki szintén alelnök, és az ALDE-t képviseli. Tessék, önél szó. Thank you very much, uh, Chair, and uh, thank Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a miniszter úrnak ezt a nagyon érdekes és lényegbe vágó ismertetést a prioritásokról. Köszönöm. És akárcsak a kollégák, nagyon nagy örömmel tudtam meg, hogy a mobilitás kulcsfontosságú prioritása a holland elnökségnek. Köszönöm szépen. Ugyanakkor, bár ezt elmondta, nem sokat szólt arról, hogy konkrétan önök mit szeretnének megvalósítani e, nagyon fontos témákban elnökségként. És én nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint Kaza képviselőtársam, nem tudtam önnel elbeszélgetni a az ülés előtt, úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy mi az álláspontjuk önöknek a mobilitás csomagról, és melyek a törekvéseik, illetve mit szeretnének megvalósítani a mobilitási jogszabálycsomag kapcsán. Hogyha esetleg erre kitérne egy kicsit részletesebben, annak nagyon örülnék. Aztán nagyon fontos számomra a kiküldetési irányelv újra megnyitásának kérdése is, és Ön is tudja bizonyára, hogy milyen nehéz ez az ügy, milyen kemény kérdés ez. Nyilván meg kell próbálni közös álláspontokat találni, ezt mondta is ön, de megint csak nem igazán ment bele a konkrétumokba azzal kapcsolatban, hogy ezek miben is állnának. Esetleg elmondaná, hogy milyen politikai szándékaik vannak ezzel kapcsolatosan? Köszönöm. Köszönöm. Rinya Ronakárinak adom meg a szót a GUE részéről. Dánul fogok beszélni, ha megengedik. Mindenek előtt szeretném üdvözölni, és köszönöm szépen a bevezetőt, rendkívül érdekes volt hallani a terveikről. És különösen örültem, hogy a kiküldetési irányelv reformjával kapcsolatos törekvéseiről is beszélt, de szeretném, hogyha konkrétabban is szólna erről, beszélt róla, hogy, a, hogy nagyobb mobilitásra van szükség. Hogyan lehet nagyobb mobilitást megvalósítani, miközben védjük a munkavállalókat a szociális dömpinggel szemben? én nagyon vártam ezt a találkozást, mert a szakszervezetek szerepét is szeretném felvetni. A holland elnökség szerint a szakszervezetek milyen szerepet játszhatnak a kiküldetések vonatkozásában, illetve a szociális dömpég elleni küzdelemben. Úgy gondolom, hogy a szakszervezeti mozgalom nagyon fontos szereplő, és mindenképpen részt kell, hogy vállaljon ebből a tevékenységből. Aztán Mm, mi az álláspontjuk az egyszemélyes korlátolt felelősségű eh, társaságokról eh, nagyon érdekelne a kiküldetési irányelve kapcsolatban ez is. Köszönöm, most pedig Tatjana Zdánokának adom meg a szót, ő a zöldeket képviseli, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a miniszter úrnak is, hogy ismertette a programját. És számos kollega említette, már itt vagyok egyébként, hogy hasznos volt megismerni az önök prioritásait. Hát kérdezzem meg, hogy mi az elnökség álláspontja a brit javaslatokkal kapcsolatban? mi szerint csökkentenék a, mi, a bevándorló munkavállalók a szabad mozgáshoz való jogát. Ugye nagyon fontos a mi országunk állampolgárai, az én szabadalmi számára is, hogy szabadon mehessenek munkát vállalni Angliába, illetve Nagy-Britanniába és Írországba. A második kérdésem pedig a szociális mutatókkal kapcsolatos. Ugye az Európai Unió szociális dimenziójának megerősítéséről van szó, az európai szemeszter keretében ön szerint sikerül ezzel előrelépni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Laura Ágia asszonynak adnám meg a szót az EFDD csoport részéről. Tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hmm. Üdvözöljük a következő fél évben a miniszter urat, és megint csak szeretném megerősíteni és elmondani, hogy remélem, hogy jó eredményeink lesznek. Eddig nem láttam túl sokat ezekből az eredményekből. Nagyon magasra teszi mindenki a lécet, de ez után az érdemi eredményeket nem igazán látjuk. A jelenlegi helyzet nem javult, ellenkezőleg egyre aggasztóbbá válik. Az a kérdés, kérdésem, hogy a foglalkoztatás és a foglalkoztatásra való alkalmasság definícióiról ön mit gondol? Ön mire gondol pontosan ezeknél a definícióknál? Például, amikor a foglalkoztatási képességről beszélünk, a garanciákra gondolok, azt kell garantálni, hogy fenntartható munkahelyek szülessenek. Ön szerint miből kell kiindulni? a méltányos foglalkoztatás, a bevonó jellegű foglalkoztatás az optimális munkakörülmények megteremtésével, vagy pedig olyan fajta foglalkoztathatóságot kell megteremtenünk ehelyett, amely minden áron csak a statisztikákat javítja. A mobilitás kérdése és a kiküldött munkavállalók témája nagyon fontos, de nem lesz egyszerű közös nevezőre jutnunk a jövőbeli eszmecseréink során, ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk. Ugyanis itt nagyon komoly különbségek vannak az egyes vélemények között. Bizonyos ö, csoportok előnyöket élveznek majd, a bizonyos szabályokból másokat ezek hátrányosan érintenek majd. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az előző elnökség azt a célt tűzte ki, hogy a hosszú távú munkanélküliség ellen vegye fel elsősorban a harcot. Azonban a kérdésem abban áll, hogy most önök erről mit gondolnak? A tartós munkanélkülieket ön nem említette meg. Szerepele egyáltalán ez a terület az ön programjukban? Mi a bizottság terve, mi az a holland elnökség terve a bizottsági javaslatok kapcsán, és a következő hat hónapok során hogyan fogják azt mérni, hogy elértek eredményeket, vagy sem, ugyanis több millió munkavá- munkanélküli erre vár. Köszönöm szépen. Malácsán képviselő nincs itt az IMF részéről, vagyis önnek adom meg megint a szót, miniszter, miniszter úr, kérem válaszolja meg a kérdéseket. A sem miniszter úr, tehát a szó. Ezután pedig a többi kérdésre kerül sor. Most tehát megadom önnek a lehetőséget, hogy az első vitakör végén megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezeket a rendkívül pontos kérdéseket, kedves parlamenti képviselők. Az első kérdéset érnék rá Kaza úr szájából attól tartottam, hogy David Cameron regényeiről kérdez majd, de aztán nagy megkönnyebbüléssel konstatáltam, hogy inkább egy nagy kanyarral a menekültekre tért rá a kérdező. Nos, azt hiszem, hogy a jelenlegi kihívás Európa számára, és az erre válasz rendkívül fontos, alapvető fontosságú. Ez az elnökségünk központi témáját is képezi majd, a bizottság számos kezdeményezést tette az asztalra már a legális bevándorlás témájában. Azt hiszem, hogy a legfontosabb feladatunk most abban áll, hogy az, az igazságos teher megosztást, módját megtaláljuk Európában, mind pénzügyek, mind más szempontokból is, de természetesen is erről beszélt ön is, a menekült válságnak komoly kihatásai lesznek a szociális szakpolitikára és a munkaerőpiaci eleményekre is. Azok a migránsok, amelyek Európában maradhatnak, és nagy számú emberről van szó, és az ő integrációjuk a munkaerőpiac alapvető fontosságú lesz. Az EBSZKÓ tanács miniszterei már ezzel kapcsolatban informálisan egyeztettek is az októberi EBSZKÓ ülés alatt, és teljesen világos volt az, hogy ebben a témában, a menekültek integrációja témájában nagyon is nagy az egyetértés a tagállamok között. És amint időszerűnek látjuk, majd ezt ismét elővesszük a menekültügyi témát az egyik következő EBSCO ülés során. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy egyes az egyes tagállamok kezében van a döntés, de amint lesz ennek megint egy európai dimenziója, már pedig az integráció, munka, piaci integráció kérdésének, akkor mi ezt feltesszük az EFSCO agendára, vagy márciusban, vagy júniusban. Ami Jofész asszony kérdését illeti, udvariasságból átváltok a saját nyelvünkre. Nos, örülök annak, hogy világosnak tartja a szavaimat, és valóban az a helyzet, hogy a bizottság Juncker eh, elnökkel az élen világosra tette ezt, illetve Tyson biztos úr is elmondta, hogy nagyon fontos a munkaerőpiaci migrációs csomag. Én is a magam részéről már reménykedtem abban, hogy decemberben ez a csomag összeáll az utolsó EBSCO tanácsülésen, de most azt hallottuk, hogy ez márciusra tolódott ennek a csomagnak a benyújtása. Nos, erre törekszik a bizottság hivatalosan. Ez a törekvés, mint megfogalmazás nem világos, mindent megteszek annak érdekében, hogy előrelépés történjen, de elmondhatom, hogy mindenki nagyon fontosnak tartja ezt, nem csak én, és a bizottsággal való egyeztetés során is kikristályosodott a számunkra az, hogy ez egy olyan téma, amelyet valóban mindenki szívügyének tart, és ez minden európai polgárot érint. Tudjuk azt, hogy ez mennyire problematikus terület, ez a kérdésekből is kiderül, de ennek nem lehet az az eredménye, hogy ezt az egészet tovább halogatjuk, vagy megfeledkezünk összességében a témáról. Vagyis nem csak ma lesz ez aktuális, hanem tartósan témák lesz ez a téma. A tanács elnöksége, noha tudjuk azt, hogy ez mennyire aktuális, a jövőben hosszú távon ezzel foglalkozik, hogyha erre lesz az európai szintű felhatalmazás. Ami pedig a McIntyre asszony által feltett kérdésre a válaszom a munkanélküliség elleni harc, a foglalkoztatásért folyó harc. Most valóban ez egy olyan téma, ami elsősorban tagállami hatáskör, a legnagyobb munkát a tagállamoknak kell elvégezniük, a megfelelő intézkedések foganatosításával, a beruházással, de azt hiszem, hogy hasznos mégis ennek ellenére az, hogy összehasonlítsuk az egyes tagállami gyakorlatokat, a legjobb gyakorlatokat cseréljük, és hogyha és csak ösztönözni tudok mindenkit arra, hogy a tagállamok ragadják meg a lehetőségeket, és érdemi összevetések szülessenek alapvető kérdésekről. Ezt a problémát meg kell oldanunk, hiszen ez számos európainak nagyon fontos probléma. Tisztában vagyok azzal is, hogy vannak bizonyos aggodalmaik a kapcsolatban, hogy szeretnénk újra megnyitni a kiküldött munkavállalók irányelvet. Ezeket az aggodalmakat mások is osztják, nem csak önök, kedves képviselők szeretném elmondani, hogy Tyson biztos úr egyértelműen célzott revízióról beszél az irányelv kapcsán, vagyis nem az egész irányelv szövegét fogjuk a feje tetejére állítani, hanem célzottan járunk el az irányelv felülvizsgálata során. Nagyon fontos tehát, hogy konkrétumokban gondolkozunk és bizonyíték alapúan járjunk el, konkrét problémákat oldjunk meg az irányelv kapcsán, ezért optimista vagyok. Szerintem a különböző vélemények között a hidat meg tudjuk teremteni, ez egy nagyon fontos kérdés. De először természetesen mérlegelnünk kell, és meg kell várnunk, hogy egyáltalán a biztos úr, a bizottság mit fog javasolni. És itt rátérek megint Kunierez kérdésére, valóban inkább gyorsítanunk kell. Valóban egyetértek azzal, hogy a gyakorlati alkalmazási irányelvet meg kell valósítani, ez minden tagállam kötelezettsége. És végül pedig a válaszom igen, a jobb szabályozásnak kell lennie az európai jogszabály alakítási alapelvnek, különösen ezen a területen is igaz ez, és azt kell biztosítanunk, hogy a munkavállalók helyzetét érdemben javítsuk, a védelmüket, az egészségi feltételeiket érdemben javítsuk. Megpróbálok megfelelni tehát ezeknek az elvárásoknak is. Ami pedig Kárisa asszony kérdezett a szakszervezetek szerepével kapcsolatban, igen, a szakszervezetek nagyon fontosak, szükségünk van a szociális partnerekre, hogy a szociális partnerek bevonódjanak, részei legyenek az Európai Uniós reformfolyamatoknak, egy olyan országból származom, amelyben hagyományosan a szociális partnerek mindig egy asztalhoz ültek, a munkaadók és a munkavállalók mindig megtárgyalták a szükséges változtatásokat, illetve együtt kell a gyakorlatban is működniük a jogalkotási folyamatokban is. Meg kell vizsgálni mindig, hogy mi működik és mi nem. Ezt természetesen tovább kell folytatni. Nagyon fontos, hogy a szakszervezeteket is bevonjuk ebbe a munkába. A jogalkotási folyamatokból is be kell vonni őket ami pedig az egytagú vállalkozásokat illeti, ez nem tartozik szorosan az EPSCO téma körök közé, de meg kell vizsgálnunk, hogy esetleg van-e összefüggés ezen területek között mégis. Szanoka asszony. Mert azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem az úgynevezett brit elképzelésekről a munkavállalókkal kapcsolatban. Nos, ez egy nagyon érzékeny kérdés. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy egyszerűen meg kell válnunk az, hogy Tusk elnök úr mit tesz az asztalra ezzel kapcsolatban. Ez nem egy tabula rasa, itt bizonyos alapelvek mentén mozgunk. Nagyon szeretnénk azt, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradjon, azt hiszem, hogy ez mind a britek, mind az európai kontinens érdeke, de azt hiszem, hogy mind a 28 tagállamnak előnyére kell, hogy váljon a velük való egyezkedés és a diszkrimináció elkerülése, a nem diszkriminációs alapelv az egyik alapelve az egész Európai Uniónak, és ez természetesen ne, ez nem új szempont, mindenki tudja, hogy ez már létezik, és most arra várunk, hogy Donald azt tegyen valamit az asztalra, és közösen értékelni fogjuk ezeket a javaslatokat, meg fogjuk vizsgálni, hogy ezek mennyiben megvalósíthatóak a gyakorlatban. Jelen pillanatban az elnökség tagjaként az a célom, hogy leegyszerűsítsem ezt a folyamatot, és arra törekszem, hogy mindannyian el tudjuk érni ezeket a célokat, hogy ebben segítsek. Vagyis az a cél, hogy a, mind a 28 tagállam előnyben legyen, de hogy előnyét lássa annak, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradjon. Nem hiszem, hogy ez egyszerű lesz, eléggé meglepő lenne, hogyha ez egyszerű feladat lenne. Aztán, amit Agnyarú asszony mondotta, az a dilemma, hogy választani kell a, a munkára való alkalmasság és a, munka, a rossz minőségű munkahelyek választás és a munkanélküliség között. De hogyha megnézzük az európai, az európai jövőt, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon vékony égen táncolás, nagyon ingoványos talajra érünk, hogyha abban gondolkodnánk, hogy az alacsony munkabérek, az ázsiai szintű bérek lennének itt a megoldás. Azt hiszem, hogy Európában inkább kreatívabbaknak kellene lennünk, innovatívabbaknak, és a vállalkozó szellemre, fantáziára van szükségünk, és ide az is tartozik, hogy ha a munkaerőpiac folyamatosan változik, minden globalizálódik, a technológia rohamosan változik, akkor ilyen körülmények között azt hiszem, hogy az a feladatunk, hogy megvalósítsuk azt, hogy munkahelyeket teremtsünk egyrészt, másrészt viszont méltányos munkahelyek szülessenek egy, egy időben. Ez a feladatunk tehát. Vagyis óvakodjunk azoktól, akik azt mondják, hogy itt egyszerűen hogy leegyszerűsítik a, az egész kérdés, és azt mondják, hogy vagy rossz minőségi munkát választunk, vagy nem lesz munkánk nem kell tehát alacsonyabbra tenni az európai létszet. Tornász asszony arra kért, hogy kicsit konkretizáljam a mondandómat, hogy mit is javaslunk a munkaerő szabad mozgása csomag kapcsán. Most azt hiszem, hogy néhány konkrétumot igenis említettem például az elfogadott, a kiküldött munkavállalók munkavás időtartamának csökkentését említettem, illetve a diszkrimináció elkerülésére irányított elképzeléseinket, például a, a bérek közötti óriási szakadékok tekintetében, a kiküldött és a helyi munkavállalók bérei között. Nos, nem hiszem, hogy az lenne itt az észszerű, hogy a saját holland elképzeléseinket kényszerítsük rá mindenkire, mivel a holland elnökségnek nem ez a szerepe, hanem az, hogy hidakat építsünk a tagállamok között, és megverjük a bizottsági javaslatot, illetve megvizsgáljuk azt, hogy ezek a javaslatok mennyire működnek, és remélhetőleg önök is segítenek minket abban, hogy ez a dosszié előre lépjen. Ezért nem szeretnék mindenféle holland elképzelés konkrétan kifejteni, ugyanis nem ez a feladatom ma itt ezen a fórumon, illetve általánosságban a következő hónapokban nem ez a feladatom. Azt hiszem, hogy nagyjából megválaszoltam az első kérdéskört. Rá. Akkor következzen a második kör. Meglátjuk, hogy egyszerűbb vagy bonyolultabb lesz. Linnaus úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, üdvözlöm Mássor urat, és kihasználom az alkalmat, és hollandul fogok beszélni. Köszönöm szépen a bevezetőt, Elköszönöm azt, hogy ilyen világosan fogalmazott, világosan megfogalmazta a mobilitási csomaggal kapcsolatos vízióját. Azt gondolom, hogy az ön álláspontja kiegyensúlyozott, és ez egy jó kiinduló pont, amint ebből elindulhatunk. Ami azonban egy kicsit meglepett, az az, hogy amikor a mobilitási csomagról beszélünk, akkor sokan arról beszélnek, hogy mi az, ami nem működik ebben a csomagban, de mi az, ami működik. Sok európai azt mondja, hogy hajlandó egy más európai országban dolgozni, bár gyakran az emberek, mivel gyakorlati akadályai vannak ennek, nem lépik meg ezt a lépést. A szociális biztonság területén, társadalombiztosítás területén nagy akadályok vannak például. Vannak olyanok, akiknek muszáj külföldön dolgozniuk, és ezt kénytelenek ezt a bürokratikus akadályokat, ezeket a bürokratikus kérdéseket magukra venni. Úgyhogy kérdezem, hogy hogyan látja a mobilitási csomagnak a jövőjét. Köszönöm szépen. Rodríguez asszony, köszönöm szépen, miniszter, Rodríguez asszony, köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon nagyra értékeljük azt, hogy a lefele mutató spirált el akarja kerülni, és gondolkodik a ki küldött munkavállalók irányelvének az újbóli megvitatásáról. A más, ez, ezt, ennek nagyon örülünk. A szociális dömping másik oldala azonban a kényszerített mobilitás, és közben nagyon nagy a munkanélküliség a fiatalok között Európa egyes régióiban. A kérdésem a következő. Hogyan kívánja ezt a kérdést ez, hogyan kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni. Jó együttműködésre van szükség a pénzügyminiszterekkel is. Hogyan eh, kívánja az együttműködést az EBSCO tanács és az ECOFIN között eh, úgy kialakítani, hogy eh, támogatóbb gazdasági politika jöjjön létre a beruházásokhoz, illetve a minőségi munkahelyek teremtéséhez. És különös tekintettel az európai szemeszter keretében hogyan tudjuk ezt a munkát megszervezni a pénzügyminiszterekkel, az éves növekedési jelentéssel kapcsolatban, és az euró térségre vonatkozó előrejelzésekkel kapcsolatban, hogy ez a társadalom, ez a szociális biztonság és a munkahelyteremtés megvalósuljon. Konkrétan hogyan kíván a szociális indikátorok, a szociális célkitűzésekre hagyatkozni, hogy egy jobb politikai mixet érjen el Európában. És hogyan kívánja tartalommal megtölteni az alapjogok pillérét, amelyet az Európai Bizottság bejelentett, hogy kiegyensúlyozottabb gazdasági és valuta unió jöjjön létre. Köszönöm szépen. Marán Sártyé asszony a szó. Tessék, ön szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves miniszter úr, az ön hozzászólása bevezetője után természetesen köszönettel tartozom, és három dolgot szeretnék fölvetni. Először is beszélt arról, hogy a szegénység ellen kíván harcolni, globálisan, holisztikusan. Én eh, hadd hangsúlyozom azt, hogy a válság súlyosbította a nők esetében a szegénységet, és a nők és a férfiak közötti karrier különbségek megnőttek. Mit kíván tenni ezen ponttal kapcsolatban konkrétan, és hogyan kíván ezzel szembe menni? Ez valódi politikai, gazdasági és szociális probléma, amit nem lehet ignorálni, és a az szegénység tehát a nőket különösen érinti, és ez a nők és férfiak közötti különbség. A másik pedig, a második, a fiatalok körében a munkanélküliség. Ön elmondta, hogy mennyire fontos a mobilitás, a tanulás, a gyakornoki évek. Segít -e nekünk abban, tud-e segíteni nekünk abban, hogy a tagállamokat egy kicsit felrázzuk, mert tudjuk, hogy gyakran ezek után, a szép szavak után nem jönnek gyakorlati lépések. Pedig a fiatalok közötti munkanélküliség eurofóbokat és euroszkeptikus fiatal felnőtteket termel ki. Hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor gyökerénél kell megragadni ezt a problémát. A harmadik dolog pedig a a munkai egészség az elektromágneses hatásnak kitett munkavállalók tekintetében. Idén július 1-én lép hatályba az erre vonatkozó jogszabály. Örülnék, hogyha a tagállamok erre felkészülnének, és valóban meg tudnák védeni az ezen a területen dolgozó személyeket és egészségüket. Köszönöm szépen. Thank you. I'll give the floor. Köszönöm szépen. Megadom a szót Jutta Steinbrücknek. Köszönöm szépen, miniszter úr. A Szociáldemokrata frakció koordinátoraként hadd mondjam el, hogy teljes mértékben támogatjuk önt, ön az igazságos, tisztességes verseny, a jó, jó munkakörülmények és a szegénység elleni harc területén hirdette meg a harcot, ez jó, Ön említette a szegénység elleni harcot, illetve a szociális kirekesztés elleni harcot, a legjobb gyakorlatok megosztását Európában. Felmerül a kérdés, hogyha a különböző tagállamokban megnézem, hogy hogyan alakul a helyzet, hogy hol vannak a jó gyakorlatok. Nem kellene -e inkább megpróbálni új megoldásokat kidolgozni és hogyha pedig vannak jó példák, akkor hol van erre a finanszírozási lehetőség? Ez a kulcsfontosságú pont a szegénység elleni harcban is. Itt az Európai Parlamentben nem olyan régen egy európai ifjúsági kezdeményezést indítottunk útjára. Kérdezem, hogy az ön támogatásával számolhatunk-e? Szükség van a tagállamokra ehhez? Fontos, hogy minden gyermek kikerüljön a szegénységből, megfelelő oktatási lehetőségei legyenek, iskolába tudjon járni, az egészségét védjék, ezt a tagállamokkal egy csónakba neveznek, ezért őket is meg kell győzni. Köszönöm szépen, Mannur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, David Kaza gondolatát még egyszer felvetném a menekültek integrációja. Németországból jöttem, sok önkormányzat már a határait feszegeti, nem tud már többet teljesíteni, sok az önkéntes, akik és, és nagyon fontos, hogy a menekültek, akiket integrálni kell, valóban megfeleljünk ennek a kezdeti eufóriának, a befogadásnak. Hol van azonban a szolidaritás a többiek kezemben? A szolidaritásról beszélünk, európai szociális alap, regionális alapok, majd többi alap, ezekben mindbe befizetünk. Ha azonban a szolidaritás nem valósul meg a többi tagállam részéről, akkor mit csinálunk? Én nekem a választási kerületemben mindig azt kérdezik tőlem, hogy hol van a többi e, európai. Van egy miniszterelnök, aki az Európai Bíróság elé e, ment, és a bíróság előtt perel, mert nem akarja ezt az igazságtalan rendszert aztán más tagállamok meg azt mondják, hogy hát mi maximum keresztényeket fogadunk be, de abból is csak keveset. De hol van itt a szolidaritás? Ez így nem működik. Hogyha nem működik a szolidaritás, akkor azok az országok, amelyek nem vesznek részt a szolidaritásban, azok fizessenek be egy alapba aztán mindig azt mondják, hogy azért jönnek a menekültek, mert a szociális jutatásokból akarnak részesülni, vannak ilyenek is, az biztos, de a nagy része nem ilyen. Vannak-e tények ezzel kapcsolatban, vannak-e elemzések, bizonyíték erre, hogyan tudjuk hogyan tudjuk ezeket az érveket, ezekkel az érvekkel szembe menni, mert ezek az emberek, amikor esténként egy pohár bor mellett beszélgetnek, akkor gyakran előkerülnek ugye ezek az érvek, hogy az emberek azért jönnek, a menekültek azért jönnek, hogy a szociális jutatásokból profitáljanak. Ez, de nem erről van szó, és itt az egész európai identitást kell szem előtt tartani. Yes, thank you for that. Köszönöm szépen, Pirinszki úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a miniszter úrnak is az ismertetőért. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a e, fekete munkavállalás elleni küzdelemmel kapcsolatos, a munkaügyi felügyeletek szerepét említette. Nem gondolja, hogy sokkal átfogóbb küzdelmet kellene folytatnunk? a be nem jelentett munkavégzés elrettentése terén egyaránt, ugyanakkor arra kell ösztönözni az embereket, a munkáltatókat, hogy bejelentsék a munkavállalókat. A megállapodott tanácsal megállapodott szöveg erre is kitér. A szociális partnerek és a szakszervezetek folyamatos bevonását ról is szól a szövegtervezet. Rodríguez asszony kérdéséhez térnék vissza másrészt. A méltó munka fogalmát be kellene venni az európai szemeszter ajánlási témái közé. Hangsúlyozni kell a nemzeti versenyképességi tanácsok fontosságát. Hogyha ezeket az úgynevezett szakértői testületeket úgy hozzák létre, hogy nem elszámoltathatóak ezek a szakértők, akkor lehet, hogy megint csak lefelé való alkú folyamat indul be. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ribeiro asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni, különösen a miniszter úrnak köszönöm, hogy eljött. Ugye most indul az új soros elnökség, és bízunk benne, hogy sikeres lesz. Néhány gyors kérdésem lenne. Mobilitási csomag, foglalkoztatási csomag. A mobilitási jogszabálycsomag Ugye az európaiak szakképzettségéhez kötődik pillanatnyilag nem minden szakképesítést ismernek el külföldön, úgyhogy az Európai Uniós tagállamok között nehéz a mobilitást megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a szakképzéssel kellene foglalkozni, és miniszter úr úgy gondolom, hogy önöknek vannak is erre vonatkozó terveik. Mit válaszol, hogyan reagál a cégek igényeire? A szociális gazdaságot sem hagyhatjuk a civil szervezetekre, a tagállamokra. A magáncégek fontos szerepet e, játszanak ebben is. E, e, miniszter úr egyetérte, hogy a szociális gazdaságban való szerepvállalásért minősítés járna a cégeknek nem gondolja-e, hogy a szociális téren mindenképpen fel kellene lépni, egyfajta konvergenciát kellene kialakítani, Európát vissza kellene adni az állampolgároknak, meg kellene erősíteni a szociális dimenziót, és szeretném megkérdezni, hogy mit gondol ön arról, hogy ezt a felfelé való konvergenciát hogyan lehetne megvalósítani az Európai Unió szintjén, annélkül, hogy a tagállamok hatásköreit, jogköreit, a szubszidiaritást megkérdőjeleznénk. Az ECOFIN tanácsban úgy gondolom, hogy úgy hoznak intézkedéseket, hogy az ESCO tanács konklúzióit nem veszik figyelembe. Miniszter úr, van-e arra vonatkozó elképzelése, hogy az EBSCO-nak nagyobb legyen a befolyása hogyan kíván fellépni. Ez egyfajta kérés, ami az európai állampolgároktól jön. Sokat beszélnek, sok szó esik az ECOFIN-ről, de keveset tudunk arról, hogy az EBSCO-nak mi lett volna a szándéka. Köszönöm, Maria Arena, ön a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Itt vagyok. Volt már módunk találkozni, Hágában voltunk mi misszión, amikor önök előkészítették az elnökséget, és nagyon érdekes volt, egy sor témát átvettünk. Az európai munkanélküliségi rátáról sok szó esik, de az átlag mögött nagyon nagyok az eltérések Európában. Vannak olyan régiók, ahol sokkal nagyobb a munkanélküliség, és emiatt alakulnak ki az erőltetett mobilitási visszaélések, és nagyon örülök neki, hogy önöknek prioritásuk a méltó mobilitás erőmozdítása a munkavállalói jogok tiszteletben tartásával. Ugye az sem látszik a számokból, hogy a foglalkoztatási diszkriminációt a nők sokkal jobban megszenvedik, mint a férfiak. Ugye a gyermeknevelési szabadság helyett most szülői szabadság jönne létre, amit nem csak az anya vehetne igénybe. Tehát foglalkozni kell a női diszkriminációval és a foglalkoztatási téren. Ami a munkanélküliséget illeti, a munkaerőpiac modernizációjáról beszélnek sokan, és a modernizáció mögött gyakran a munkavállalói jogok megnyírbálása húzódik meg, a szerződéses kitételek, az általános jogok megnyírbálása, a befektetést, a beruházást tekintik kolléganő már rákérdezett, hogyan néz ki a kapcsolódás az EFSCO és az ECOFIM között. Ugye az oktatásba, a képzésbe beruházás, be, be kell ruházni, ugyanakkor a kutatásba, fejlesztésbe, annak érdekében, hogy a cégeink sikeresebbek lehessenek a világpiacon, és a világpiacsal kapcsolatosan Mit gondol ön arról, hogy nemzetközi kereskedelmi megállapodások vannak előkészületben. Ugye Kína most már piacgazdaságnak minősül, így az alapvető fémipari szektorok, de más szektorok is kínai hegemónia alá kerülhetnek mi az ön álláspontja az ilyen kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan? Köszönöm szépen. Balás úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne. Mindenki egyetért, hogyha a belső piac megerősödik, akkor a szociális jogok nem maradhatnak ennyire eltérőek, mert akkor az állampolgárok már nem tudnak azonosulni az európai integrációval. Tehát a szociális Európát is jobban kellene integrálni. Három kérdés. A munkavállalók kiküldéséről szóló irányelvvel kapcsolatban azt említette, hogy nem általános, hanem célzott felülvizsgálatra kerül sor. Ugye tudni kell, hogy nagyon nagyok a fizetésbeli különbségek. A fizetésbeli különbségekkel a nettó fizetések szintjén vagy a bruttó szintjén foglalkoznak, hiszen a cégek nem ugyanolyan terheket fizetnek attól függően, hogy melyik országban működnek. Ez az első kérdés. A második, amikor a postafiók cégekről beszél, akkor a cégek bejegyzési helyszínének szabályait kívánják megváltoztatni, illetve Rodriguez asszony is beszélt róla, hogy az alapjogi pillér, szociális alapjogi pillér a bizottság munkaprogramjában szerepel, ezzel mi a helyzet. Köszönöm. Ansander következő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, hogy a mobilitást felvették a legfontosabb prioritásai közé. Én is úgy gondolom, hogy ösztönözni kell a mobilitást, Alapvetően a munkavállalók kiküldéséről szóló irányel vonatkozásában beszélt róla. Én a gyakornokok tanoncok mobilitására szeretnék rámutatni, nem csak a munkavállalóké fontos ugyanis, az Európai Unión belül a fiatalok így új képesítéseket szerezhetnek, úgy gondolom, hogy ez a mobilitás az európai állampolgári öntudat erősítéséhez is hozzájárulhat. Léteznek különböző intézkedések, például az Erasmus Plus egyik célkitűzése ennek a mobilitásnak az előmozítása, de nagyon sok dolog fékezi a folyamatot. Hogyan, milyen eszközökkel lehetne még inkább segíteni ezt a mobilitást hogyan lehetne rávenni a tagállamokat, hogy még többet tegyenek ezen a, ezen a téren. Még egy kérdés, miniszter úr. A digitális piac, európai digitális piac létrehozásán dolgozunk. Ehhez további ismeretekre van szüksége az állampolgároknak, melyek az elképzeléseik, milyen programot akarnak kialakítani annak érdekében, hogy az európai állampolgárok jobban ismerjék a digitális világot, és teljes joggal beléphessenek ebbe a világba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jane Collins asszonyé volt az utolsó kérdés. Megadom a szót. Köszönöm szépen, miniszter úr Cameron úr egyik kérése az Egyesült Királyságból, és a, ami alapján újra kezdték a tárgyalásokat, az a migránsokat érintő négy éves időszakra szóló munka járadékok kérdése. Miniszter úr, ön szerint ez realisztikus-e? Nagyon nagy a valószínűsége, hogy ez az elképzelés kudarcot val, ugyanis nagyon nem valószínű, hogy megszületik majd az egyes tagállamok közötti megállapodás ezzel kapcsolatban. És uh, diszkriminációnak tekinthető ez a migránsok irányában. Azt hiszem, hogy Cameron úr formálisan szeretne csak erről tárgyalni, ő is tudja nagyon jó, hogy ennek nincs realitása, ennek az elképzelésnek. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy ez kérdés volt-e igazából, de megadom a szót ismét önnek, hogy kísérletet tegyen arra, hogy megválaszolja ezeket, vagy reagáljon ezekre a megjegyzésekre, amelyeknek egy része kérdés formájában hangzott el. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek. Nos, ezek a kérdések nagyon komplexek voltak, de ez is megmutatja, hogy mennyire nehéz témákról beszélünk ebben a szakbizottságban, és örülök, hogy eljöhettem ide. Az első kérdés, megint csak hollandra váltanék. Nos, teljes mértékben igaza van. Nem lehet negatív eszmecserét folytatnunk a mobilitás kapcsán, hanem természetesen a negatív aspektusokkal foglalkoznunk kell, foglalkoznunk kell azzal, hogy a munkavállalók és a munkadók részéről milyen negatív hozzáállásokat lehet tapasztalni. Nagyon fontos, hogy a pozitív aspektusokat viszont megtartsuk, és ezeket erősítsük, hiszen nagyon sok ban hozzájárult ez az irányelv az európai állampolgárok életszínvonalához, de a határok mentén élők helyzete igenis problematikus, hiszen a határ túloldalán való munkavállalás megnehezedett. Nagyon fontos az európai polgárok bizalmát megnyerni, nem csak a nagy egzisztenciális kérdésekben, hanem az apróbb gyakorlati kérdésekben is döntenünk kell, hiszen a munka vállalók szempontjából fontos, hogy minden munkahely betöltődjön, és ez a munkaadók érdeke is. Van egy nagyon komoly prioritásunk, Timmermans elnök is említette ezt, és én is megerősíthetem, ö, valóban foglalkoznunk kell azzal, amit a néppárt is említett, fontos a kiegyensúlyozott megközelítés, így fogunk eljárni a jövőben. A többi kérdés nem mondanám le egyes személyekre. Noha mindenkit személyesen is szeretnék megszólítani, de engedjék meg, hogy Joao Rodriguez úr kérdésével kezdjem konkrétan. Igen, ez egy nagyon fontos téma valóban meg kell találnunk az egyensúlyt az ECOFIN és az EFSCO között, a szakpolitikai koktélban meg kell találnunk az egyensúlyt, az országspecifikus ajánlások, az egyes szemeszter működését érintő kérdések kapcsán is, illetve azt is meg kell vizsgálnunk, hogy azért tagállamokat hogy érintik az intézkedések. Nekem pragmatikus, gyakorlati megközelítésem van ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az ECOFIN tisztában van azzal, hogy Európának több munkahelyre van szüksége. Óriási szükség van a munkahely teremtésre, vagyis ez az ő agendájukban is egyetemen szerepe, az előfeltételek, a megfelelő körülmények megteremtése alapvető fontosságú. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy milyen munkahelyeket szeretnénk, milyen szociális Európát, milyen szociális pilléreket szeretnénk, és mi legyen a közös célunk, projektünk. Nem szeretnék az elméleti kérdések tárgyalására túl sok időt fecsérelni. Az EPSCO és az ECOFIN viszonyrendszerét nem szeretném bogozgatni, az egyes intézményközi folyamatokban nem szeretnék belemenni. De nagyon fontos az, hogy ez továbbra is napirenden maradjon, és ilyen formában érdemi komoly tárgyalásokat folytathassunk, és ez, az, ez a válaszom a kérdésére, hiszen nagyon sokan tekintjük ezt elsődleges prioritásunknak. És igen, a szociális mutatók valóban fontos eszközök arra, hogy garantálni tudjuk azt, hogy itt nem csak értékekről beszélünk, hanem gyakorlati kérdésekről is. Aztán van Sátyi asszony kérdése. Van egy általános megközelítésünk a szegénység és a szociális kirekesztés kapcsán azt látjuk, hogy a nők sérülékenyebb helyzetben vannak, és ők fizették meg elsősorban a gazdasági válság árát. Ez tehát egyértelműen elsődleges prioritásunknak kell tekintenünk. Nem biztos fontos, hogy ezt gyok, gyorsan meg tudjuk oldani, de a nők körében való szegénység témáját és a szociális kirekesztés témáját egyértelműen figyelembe kell vennünk, a gender mainstreaminget minden szakpolitikai területekbe, területbe be kell építeni, illetve a konkrét gyakorlati intézkedésekbe is, vagyis figyelembe kell vennünk ezt a területet a szegénység csökkentésé érdekében folytatott harcunkban is Európában. Ez összekapcsolódik Steinbrück asszony kérdésével is. Egyetértünk abban, hogy a fiatalok körében a szegénység nagyon fájdalmas jelenség, nagyon fontos probléma ma Európában. Rendkívül kínos is ez. Minden megközelítésünkben figyelembe kell tehát ezt a problémát vennünk, a szociális kirekesztés és a szegénység kérdését, nagyon fontos kezdeményezések is vannak ezzel kapcsolatban. Ezeket egy átfogó európai keretben kell megvalósítanunk, hogy érdemi változást érjünk el ezeknek a fiataloknak az életében, és minden aspektus figyelembe kell vennünk a munkanélküliség elleni harcban, és fontos az, hogy az egyes tagállamok a megfelelő mechanizmusokkal felveszik a hajtat a szegénység ellen. Itt már vannak jó gyakorlatok, ez is a kérdésére adott válaszom, a tagállamok megpróbálnak tanulni például Hollandiától is, az én országomnak is vannak legjobb gyakorlatai, és a tanulság az, hogy nem feltétlenül arra van szükség, hogy egyre több pénzt költsünk erre a célra, hanem célzott hatékony intézkedésekre van szükség elsősorban, a megfelelő szögből kell ezt vizsgálnunk, meg kell értenünk azt, hogy hogyan alakult ki ez a szomorú helyzet a fiatalok körében, de egyetértek abban, hogy Európa jövője forog kockán, ezért a fiatalok körében a szegénység kérdésével egyértelműen komolyan kell foglalkoznunk. A szociális pillért többen is említették, és hallottam egy, arról is, hogy konkrét ígéretet is kell tennünk, és hallottam arról is, hogy bejelentése került, hogy a szociális jogok témája szerepelni fog a bizottsági javaslatokban is, mint fontos összetevő. Nos, egy olyan javaslatot nem tudok kommentálni, amit még nem láttunk, csak a reményeimet szeretném hangoztatni, hogy lesz ilyen javaslat, remélhetőleg még a júniusi ERCKO tanácsot megelőzően, vagyis ezt a nagyon fontos alapelvet fel tudjuk itt használni, és ehhez kapcsolódik az előző eszmecseréink sora is, mivel a felfelé irányuló szociális konvergenciával kapcsolatban már beszéltünk arról, hogy ez egy alapelv. Valójában ezzel már meg is válaszoltam az első körök kérdését is, hogy hogyan fókuszáljunk, mire helyezzük a hangsúlyt a munkahelyek, vagy a, általában vagy a, a méltányos munkahelyek megteremtésére. Ez a fajta felfelirányuló konvergencia megválaszolja, megválaszolja ezt a kérdést elméletileg, de a gyakorlatban is meg kellett valósítani. Azt hiszem, hogy Arenya asszony volt az, akivel már találkozhattam Hágában is ő kérdezte a, azt, hogy mi a viszonyrendszer a magánélet és a munkahely világa között, ami a szülői szabadság irányá visszavonását illeti, ez, ez ebből a szempontból nagyon releváns. Természetesen a munkaerőpiaci és az emancipációs szempontból is releváns. A tanács elismeri azt, hogy nagyon fontos az, hogy leegyszerűsít megteremtsük a magánélet és a munkahely világa közötti egyensúlyozás feladatát, ezzel kapcsolatban a bizottság már vizsgálódik, ez egy komplex, horizontális téma, és számos intézkedésre van szükség, ide be kell vonni az európai polgárokat, a nőket, a férfiakat, a családapákat, a családanyákat, a gyermekeket és az egyéb eltartott elhangzottakat is figyelembe kell vennünk. A rugalmasság az elsődleges követelmény, ezt tudomásunk kell vennünk, de a különböző tagállami véleményeket is figyelembe kell vennünk, illetve a különböző munkavállalói érdekeket is, de azt hiszem, hogy ez lehetséges. Vagyis remélhetőleg a bizottság itt is jó elképzelésekkel áll majd elő. Várjuk jelen pillanatban a konzultációk végeredményét az Európai Bizottságon belül. Aztán a asszony is vetette azt a kérdést, ami a képességek, készségek területéhez kapcsolódik, és azt a kérdés, hogy mi a megfelelő reakció azokra a jelenségekre, amiket mostanában tapasztalunk, a globalizáció, a technológia fejlődése, stb. stb. Ez nem egy új keletű téma, természetesen, de talán most még aktuálisabb, mint bármikor. Nagyon fontos az, hogy legyen egy készségekkel, képességekkel kapcsolatos komoly napirendünk, és a bizottság készen áll arra, hogy ezt összeállítsa személy szerint. Én azt gondolom, hogy ez alapvető fontosságú kérdés, hogyha modern Európát szeretnénk, és hogyha azt szeretnénk, hogy a következő reform reformok sorozata valóban a munkavállalók érdekeit szolgálja, illetve a munkaadók érdekeit is szolgálja, akkor, hogyha a munkanélküliséget szeretnénk javítani, és hosszú távon szeretnénk munkahelyeket kínálni. Nem csak egy elméleti agendáról van szó, hanem érdemben fel kell vértezni a munka vállalókat az új készségekkel és képességekkel az új középosztály szempontjából ez egy alapvető fontosságú kérdés, és mindent megteszek annak érdekében, hogy hozzájáruljak ehhez a munkához, és előre vigyem ezt a területet is, abban a pillanatban, ahogy az agenda ezzel kapcsolatban megszületik. Aztán volt néhány fontos és helyén nagyon is helytálló kijelentés is. Elsősorban Mán úrtól hallottunk ilyeneket, és értem az európai szolidaritás vágyát, amit ő kifejezésre juttatott, de ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, mert ez nem annyira hozzám konkrétan irányzott kérés volt, inkább a tagállamokhoz fordult ezzel a segélykiáltással, a szolidaritás kapcsán. Valóban a bevándorlók, a migránsok válságának kérdését csak az európai értékek mentén oldhatjuk meg, realisztikusnak kell maradnunk, meg kell néznünk az egyes tagállami lehetőségeket, figyelembe kell vennünk számos európai polgár aggodalmát, az, az emberi lények méltóságának alapelvét kell figyelembe vennünk, meg kell vizsgálnunk, hogy mások mit tesznek, vagy mit mulasztottak, Értem tehát ezt a segélykiáltást, de azt hiszem, hogy nem én vagyok az, aki erre meg tud válaszolni, hanem Európának kell megadni erre a választ. De egyetértek önnel. Ami pedig a David Cameronnal folytatott tárgyalásokat illeti, és azt a kérdés, hogy mi a realisztikus és mi nem, és hogy ő nyer, vagy mások. Nos, nagyon óvatosan válaszoltam meg ezt a kérdést az első körben, és okkal tettem ezt. Azt hiszem, hogy mindannyiunk érdekében az áll, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama maradjon, és nem hiszem, hogy bármit is hozzáadna ehhez a vitához az, hogyha én személy szerint kommentálnám ezt, mivel csak a személyes véleményemet tudom ezzel kapcsolatban elmondani, nem annyira objektív tényeket vagy tanácsi álláspontot mondok. Nagyon fontos Európa jövője szempontjából ez a kérdés. Tudjuk azt, hogy Donald Tusk elnök ezzel kapcsolatban javaslatokat fog benyújtani a közeljövőben az Egyesült Királyság követeléseit megválaszolandó, és őszintén remélem, hogy sikeresen zárulnak ezek a tárgyalások, mivel azt gondolom, hogy lehetséges az, hogy valamennyi 28 tagállam számára egy kedvező megoldás szülessen, és az Egyesült Királyságnak is az az érdeke, hogy tag maradjon, de megint csak azt mondhatom, hogy itt az európai alapértékekhez, alapelvekhez kell hülye, hülyek maradjunk. Elnök mondja, végül Balár úr kérdésére térnék rá, a bruttó vagy a nettó fizetésekre gondolunk, azt hiszem, hogy itt mind a kettőről szó van, az egyes tagállamoknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy döntsenek. Itt nem csak a bruttó, hanem a nettó fizetésekben is látjuk a különbségeket. Ezek olyan különbségek, amelyek a jelenlegi jogszabályok szerint lehetséges különbségek, a tagállamoknak erre lehetőségük van, és még egyszer szeretném elmondani, hogy a mobilitás csomagban egy kicsit jobban szeretnénk tisztázni ezt a kérdést is, az esetleges diszkrimináció ellen hogyan tudjuk felvenni a harcot, ez egy nagyon fontos kérdés, mind az adott tagállamban dolgozók, mind pedig a kiküldött munkavállalók szempontjából. A postaláda vállalkozásoknál hatékonyabbaknak kell lennünk, az adóbevallások az egyik gyenge láncszeme a rendszernek, és a gyakorlati alkalmazási irányelvet kell komolyan vennünk. Azt hiszem, hogy ez az a három elem, amelynek segítségével hatékonyan előre tudná, tud, előre léphetnénk, hogy legalábbis csökkentsük, ha nem is szüntetjük meg a postafiók, vállalkozások jelenségét. Nos, elnök asszony, azt hiszem, hogy legalábbis megkísérettem a második kör kérdés, kérdéseinek a megválaszolását, és még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen első miniszternek ezeket az őszinte válaszokat. Azt hiszem már most elmondhatjuk, hogy nagyon reméljük, hogy visszatér hozzánk, talán a mandátumok közepén vagy végén hiszen azért vagyunk itt, hogy támogassuk Önt, hogy segítsünk Önnek, és azt hiszem, hogy sokan látják a hasonlóságokat az ambícióinkban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk. And for the rest of us, uh, there will be a voting in... Most két perc múlva kezdődik a szavazás. Három perc múlva. Köszönöm.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 We have to start the voting now. El kell kezdenünk a szavazást. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Uh, compromise B. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk elutasítva. Cégkompromisszum kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, azt ellenőriznünk kell. 144-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-en mellette, 25-en ellene. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es módosítás mellette, mondja az elnök, de nem ez jön. 29-es. 29-es jön mellette. ellenállt tartózkodás elutasítva. Elkompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadó. Ó kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, el kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 41-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 ellenőrizzük a 41-est, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 30-an mellette, 16-an ellene, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosítás. Nem, 61-es mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Nem kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as pont mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 136-os mellette ellene elutasítva, illetve nem, okafolyott, nem kell szavaznunk, á, így kompromisszum mellette ellene Nem, a 136-osról mégis szavazunk, mert a 68-ast elutasítottuk. Tehát szavaznunk kell a 136-osról. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Éj kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk, 116-os mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 32 szavazattal. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, el, el, elutasítottuk, bocsánat, elutasítottuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 127-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 126, 125, 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik 126-osra vissza kell térnünk, és szavaznunk kell róla. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy most a szóbeli módosítás következik a hetes bekezdés első részben. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítással kapcsolatban? Nincs, akkor szavazhatunk róla. A szóbeli módosítás, amelyet a jelentéstevő nyújtott be, arról szól, hogy a szöveg elejét úgy kezdjük, hogy felülvizsgálat, tehát review és revision, tehát mind a két szó a felülvizsgálatra szerepelne benne mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Enne kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik a 129-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Aztán lezárom a szavazást. Elutasítva. So Amendment 100. Következik a 130-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 139-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és ezzel most a módosított jelentésterve, véleménytervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en mellette, ketten ellene. Köszönöm szépen Sampon úrnak. Köszönöm, ez volt a mai szavazás, és folytathatjuk az um, napirendet. Következő napirendi pont a hatos lesz. Egy percet adok azoknak, akik ki szeretnének menni, és nem akarnak itt maradni.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 forward to this year. This will be a good one. Thank you all for leaving. Köszönöm szépen, hogy aki nem kíván itt maradni, az elment. Most pedig egy nagyon fontos napirendi pont következik, mégpedig a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszter a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatás és szociális vonatkozásai. Most megadom a szót a a Ribeiro asszonynak, tessék, öné a szó. Önök, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Az európai szemeszter egy nagyon fontos folyamat, ez egy demokratikus legitimációt érdemel, és ezt igyekszünk meg is adni neki. Az mindenképpen jó, hogy az ECON jelentéstevője itt van közöttünk, és a Szociális Bizottságnak is tagja. Az Itt a szociális aspektusra nagyon fontos hangsúlyt helyez az Európai Bizottság, és figyelembe kell venni a e, terrorizmust, a bevándorlást, és valóban nagyon fontos a fenntartható növekedés. Azt is tudjuk, hogy a gazdasági e, fellendülés, ami éppen, hogy beindult, még nagyon-nagyon labilis. E, az Európai Bizottságnak el kell érnie azt, hogy a foglalkoztatás növekedjen, és a jólét javuljon így a jelentéstevőmet hat lényegi részre tagoltam Hubán beruházások, struktúrális reformok, szociálisan érzékeny és felelősségteljes módon, harmadszor fenntartható növekedés, élénkítése a beruházások felendítésével, negyedszer az európai alapok hatékonyabb felhasználása a társadalmi és földrajzi fel, feltárkóztatás előmozdítására, közös kihívás az európai társadalom számára a társadalmi befogadás, és végül pedig az európai szemeszter jobb koordinálása. Itt arról van szó, hogy a szociális, a gazdasági szempontok között egyensúlyt érjük el az ideális világban, a globális világban az erős, versenyképes társadalom nélkül nem tudunk szociális egyenlőséget létrehozni. Az, a polgárokat erősíteni kell, az egyén nagyon fontos szerepet játszik a társadalom fejlődése és a gazdaság fejlődése számára. A foglalkoztatás és a fiatalok foglalkoztatása nagyon fontos, a e, tagállamok a hosszú távú, a tartós munkanélküliség ellen fel kell, hogy lépjenek. Ehhez új ösztönzőkre van szükség, nagyon sok kihívásra kell reagálnunk, e, hogy a 2020-as stratégiát meg tudjuk valósítani. Röviden hadd említsem meg, hogy új munkaerőpiacsal kell szembenéznünk, új e, képesítésekre van szükség, a duális képzés nagyon fontos, a vállalkozásokkal egyeztetve. Többet kell befektetnünk a strukturális reformokba, a e, költségvetési konszolidációba, a humán e, tőkének, az emberi erőforrásnak nagyobb e, fontosságot kell tulajdonítani, és munkahelyeket teremteni. A szociális kohézió nagyon fontos a tagállamokban, és a tagállamok és a vállalkozások között tisztességes verseny kell, hogy folyjon, nagyobb biztonságra van szükség, és a határozat idei szerződéseket korlátozni kell, ezek számát korlátozni kell, nagyobb támogatást kell biztosítani a munkavállalók számára és az átmeneti időszakokban. A azokat a szociális területeket, amelyek a demográfiai öm, fejlődésre hatással vannak, erősíteni kell. Belső és a külső dimenziót is támogatni kell, illetve emellett a COSME, az Erasmus Plus és a stratégiai alapokat is ki kellene használni. Európai Stratégiai és Beruházási Alapot. Emellett a a finanszírozás lehetővé kellene tenni európai szinten, illetve támogatni az innovációt, az egészség, a, az oktatás, a gyermekek számára nyújtott szolgáltatások és a rehabilitáció területén, és ezen területen figyelembe kell vennünk a tagállamok, az államok egyéni adottságait az régiók életében is nagyon fontos szerepet játszik az európai szemeszter, ezt figyelembe kell venni. Az Európai Bizottság erősebb szociális és területi kohéziót akar létrehozni, pozitív differenciálást kell megvalósítani a különböző európai régiók között. A, eh, a hátrányos eh, és a megkülönböztetett területeket eh, külön ki kell emelni, és a szociális helyzetre, az egyes régió, ezen régió szociális helyzetére és foglalkoztatási helyzetére külön oda kell figyelni. A közösségi politikák eredményeinek eh, ellenőrzése eh, fontos, és végeredményben az egész eh, társadalom és minden polgár jólétének a támogatása fontos. Nem akarunk különböző sebességekben haladó Európát, sebességgel haladó európai csoportokat. Azt szeretném még elmondani, hogy a Szeretném, hogyha a Szociális Bizottság körű konszenzussal tudná elfogadni ezt a jelentést, és igyekeztem odafigyelni a szakbizottság specifikus illetékességi területeire, és nem akartam a tagállamok illetékességébe beavatkozni. Bármikor rendelkezésre állok munkatársaimmal együtt, hogy igyekszünk, igyekezzünk elérni azt, hogy nagy támogatást kapjon a jelentést. Várom a hozzászólásokat. Köszönöm. Most pedig az árnyék előadóknak adnám meg a szót. Gutierrez Prieto úrnak először a szocialistáktól. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm Ribeiro asszonynak az elvégzett munkát. És köszönet azért a koordinációért, egyezetésért is, amire karácsony előtt sort kerített. Most ennek eredményeképpen egy konszenzusos jelentéstervezettel van dolgunk, ami megfelelő irányban halad. Nagyon közel állnak az álláspontok, kiváló jelentés készülhet így, mint említettem. Három-négy helyen érdemes azonban hangsúlyosabbá tenni a szöveget, az európai szemeszter vonatkozásában. Az ECON-os jelentéstevő is tagja a mi szakbizottságunknak, úgyhogy azt hiszem, hogy minden adott ahhoz, hogy jól alakuljon ennek a jelentésnek az elfogadása, és a szociális prioritások megfelelően megjelenjenek. Jól meghatároztuk a problémát, valóban csökken a munkanélküliség, de három-négy további aspektust is hangsúlyozni kellene. A munkanélküliség csökkentése annak is vetudható, hogy nagyon sokan már nem regisztrálják magukat munkanélküliként, nem mindenki talál munkahelyet, nem feltétlenül az új munkahelyek létrejötte miatt csökken a munkanélküliség, és nem emiatt nagyobb a növekedés, illetve működik jobban a gazdaság. további problémák is felvetődnek, a méltó munka fogalmát erősíteni kell, egyetértek az ön megállapításával ezzel kapcsolatban. Létrejött munkahelyek között nem mindegyik színvonalas munkahely. Bizonyos munkahelyek részmunkaidős foglalkoztatást jelentenek, A politika is hiányzik a jelentésből, nem igazán említi meg a jelentés, hogy a fizetéseknek növekedniük kell. Ugye nem csak a munkavégzésnek kell méltónak lennie, hanem a fizetéseknek is tisztességeseknek kell lenniük, illetve biztonságos körülmények között kell, hogy lehessen dolgozni. a kollektív szerződésekhez is kötődik mindez, de nagyon fontos persze, hogy itt is megemlítsük a munkabiztonságot. Tehát bizonyos részletek hiányoznak a jelentés tervezetből, például a nyugdíjakra vonatkozó részletek. Ugye minden tagállamban van nyugdíjrendszer, ezeket a rendszereket szinte mindenhol megpróbálták megreformálni, a reformok lezajlottak, érdemes lenne elkezdeni értékelni, hogy milyen eredményekkel jártak ezek a reformok, és a munkaerőpiaci visszaélésekre is ki kellene térni, abúzusokra, a flexi security, a rugalmas biztonság bizonyos visszaélésekre ad lehetőséget a munkaerőpiacon. Egyensúly hiány van időnként a rugalmasság és a biztonság között, aztán a be nem jelentett munkavégzés témájában is hangsúlyosabbnak kellene lennie a jelentésnek. További fontos szempont az emberekbe való befektetésről szóló bekezdés nagy igényekkel kell élnünk. A minimális vagy minimál jövedelem, amire a Juncker bizottság ígéretet tett, aztán a politikai agendából eltűnt. Erről is beszélnünk kell, illetve a tartós munkanélküliek eh, helyzetéről, az 50 éven felüli munkanélküliekről. Ezekről a kérdésekről, mintha megfeledkeztünk volna az Európai Unióban. Ezek az emberek elszegényedtek, foglalkozni kell velük. Nagyon alacsony nyugdíjat kapnak ezek az emberek, és nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Úgy gondolom, hogy általában a szegénységre vonatkozó bekezdés megszövegezését erősíteni kellene. Aztán a társadalmi kirekesztés elfogadhatatlan a világ második legnagyobb gazdasági térségében, a gyermekszegénység is. Úgy gondolom, hogy sokkal ütősebb szövegre van szükség a társadalmi kirekesztés, a szegénység vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy ahogy mondtam is, nagyon közel állunk a konszenzushoz, de hangsúlyosabban kellene bizonyos témákat megjeleníteni, az Európai Unióban a beruházásokra szükség van, a Juncker tervnek a foglalkoztatást kell erősítenie, a beruházásokat nem lehet mással helyettesíteni. illetve nekem tetszett volna, hogyha a vitában felvetődik a több éves pénzügyi keret, a menekültek kérdése, a külpolitika, a bevándorláspolitika, mindezekre az MFF-ből több pénzt kellene szánni. Perdedores en fondos a strukturális alapokat is át kellene tervezni. hogyha új politikákat folytatunk, akkor új pénzekre is szükség van, és ne a szociális alapokat nyírbáljuk meg. A szociális pénzek nem elégségesek, követelnünk kell a többlet forrásokat. Nagyon köszönöm, és köszönöm ezt az első tervezetet. Úrike Trebesios. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Rebera előadóasszony munkáját, nagyon jó alapot képez ez a jelentés arra, hogy együttműködjünk a jövőben, de különösen a kollégák felszólása után szeretnék néhány alapvető kérdést tisztázni. Természetesen az a célunk, hogy a munkanélküliséget csökkentsük, a szociális rendszereket stabilizáljuk, és gazdasági ösztönzőket hozzunk létre. De lehet, hogy erről nem beszélünk olyan sokat nyíltan, de azért a kulisszák mögött hallunk erről, hogy az euró a felelőse ennek, ezt sokan mondják, és az idei költségvetésben és az előző években is, illetve valószínűleg még a jövőben is ezzel a kortünetekkel alap, alapvetően együtt élnünk. Az aszimmetrikus gazdasági sokkokra való reagálás egyre problematikusabb, ide tartozik az állami adósságok, a magánadósságok növelése, az egyes vidékek versenyképességei közötti különbség, illetve a dél-európai generáció teljes bizalomvesztése, ezek az emberek lassan elköszönnek Európától, a jegybanki kamat módosítás talán rövid távon pozitív kihatásokkal járhat, azonban hosszú távon megmaradnak a problémák a szociális ellátórendszerekben is, és egyre inkább elhal- elhalasztjuk ezeknek a problémáknak a megoldását azt, hogy az értékpapírok vásárlásában, amilyen fejleményeket látunk, ahhoz, ezek a fejlemények is ahhoz vezetnek, hogy spekulációra kerül sor, a gazdaság nem növekszik. A Wall Street Journalban, illetve a Neue Züricher Zeitungban is olvashatunk ezekről. Az egyes tagállamok lépés képtelenségéről szeretnék eklatáns példával érni a Neue Zürcher Zeitungban olvashattunk azokról a katasztrofális állapotokról, amelyek egy svájci határvárosban uralkodnak, Egyre több üzemet építenek ugyanis a határnak ezen az oldalán, és a franciák özönlenek ezekbe a gyárakba a határ túloldaláról. Hogyha a franciák nem reformálják meg a saját rendszerüket, nem kerülhet sor a stabilizációra. Még mindig úgy gondoljuk, hogy Svá Svájcnak nagyon erős a valutája, nagyon versenyképes országról van szó, de az európai polgároknak figyelemmel kell lenniük a saját versenyképességükre és szociális biztonságukra. A svájci munkahelyek minőségére még nem érkezett panasz, de nagyon fontos, hogy Európa is versenyképes maradjon. Az alacsony olajárak alapvetően en, ezeknek a jelenségeknek a hátterében állnak. A kérdés az, hogy mi történne, hogyha emelkednének az olajárak, erre nem ismerek gondolni, de most közvetlenül a jelentésre térnék rá, nagyon fontosak a beruházások, azonban a fenntartható növekedést nem érjük el, hogyha még több európai programot létrehozunk, egyértelműen a tagállamokat kell hibáztatni ebben a jelentésben, és ami pedig az ifjúsági garanciát illeti, ez nem működött, nagyon drága volt, számos regi- régióban azt tapasztaltuk, hogy óriásiak voltak a bürokratikus terhek, több tagállamban nem tudtak megfelelni az Európai Unió követelményeinek a 39-es bekezdésben is az szerepel, hogy nem szabad tovább szélesíteni a programokat, és a nemzetközi versenyképességet kell biztosítani, a munkanélküliség az emberi erőforrásokat is rombolja. Jelen pillanatban olyan komoly mértékű a probléma, hogy semmilyen Európai Uniós szintű programmal nem oldhatjuk ezt meg, ne írjuk elő a tagállamoknak, hogy milyen adórendszereket vezessenek be, erre nincsen kompetenciák, a tagállamokban nagyon különbözőek a helyzetek, természetesen a legjobb gyakorlatok cseréjét támogatjuk. A bevándorlók munkaerőpiacba való integráció a tagállami kompetencia, Egyre inkább úgy gondoljuk, hogy a gazdasági konvergencia Európában egyre erősödik noha minden törekvés ez ellen irányul. Emögött e kulturális különbségek is állnak, de a nyugat különösen a nyugat-európai gazdasági érdekek is ennek a hátterében állnak. El kell kerülnünk a jövőben a hátrányosabb területek további kivéreztetését. Köszönöm. Köszönöm. Ola Tornes következik. Köszönöm szépen, elnök Először is köszönöm Ribera asszonynak, az előadónak ezt a nagyon jó jelentős tervezetet. Úgy gondolom, hogy ez a szöveg nagyon jól megteremti az egyensúlyt a gazdasági szükségletek, illetve a további adóügyi konzultációk kérdései között, illetve gazdasági kérdések között a foglalkoztatás és a szociális kérdéseket is egyaránt figyelembe veszi. Örömmel láttam azt is, hogy az előadó nagyon fontosnak tartja az emberekbe való beruházás kérdését, és egyetértek az előadóval abban, hogy szükség van arra, hogy egységesen ismerjék el, egységesebben ismerjék el a tagállamok az egyes képesítési bizonyítványokat, tanúsítványokat, erről már korábban is szó volt a holland elnökség részéről. Az ekvivalencia rendszer valóban jó lépés lenne, első lépés lenne a helyes irányba, azonban hiányolom azt, hogy nem került megfelelő hangsúly arra, hogy nagyon különbözőek az egyes képzettségek, és az egyes oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Ez nem szerepel a jelentésben. Örömmel láttam azt is, hogy az előadó strukturális reformokkal érdemben mélységében foglalkozott, és egyetértek azzal, hogy folyamatosan folytatnunk kell a strukturális munkaerőpiaci reformokat, hogyha a gazdasági kilábalást szeretnénk erősíteni, ehhez, szükség, ehhez erre van szükség a munkahelyteremtéshez is, azonban konkrét intézkedéseket hiányolok ebben a szövegben. Mit jelentenének a strukturális reformok, és mi lenne ezeknek a reformoknak a célja? Néhány módosítást is benyújtok majd rugalmasabbá kell tenni a munkaerőpiacot, ez nagyon fontos, de a munkavállalók biztonságát egy, ezzel egy időben erősíteni kell. Ezen kívül beadok még módosító javaslatokat azzal kapcsolatban is, hogy hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy a most aktív munkavállalók fenntarthatóan részei is maradjanak a munkaerőpiacnak. Nyilván szeretném kiemelni azt, hogy kihangsúlyozza a jelentés, hogy fontos a elsősorban a KKV-kba való beruházás, hiszen a kis- és középvállalkozások európai munkaerőpiaci szempontból Európa gerincét jelentik, ezért a KKV-kat nagyon fontos kérdésnek tartom a munkahelyteremtés szempontjából is. Még egyszer köszönöm az előadónak ezt a nagyon kiegyensúlyozott és jó minőségű jelentést, és örömmel állok a további munkálatok elébe. Thank you. I give the floor to my... Köszönöm szépen. Gabriela Cimmer következik. Köszönöm szépen, szeretnék eh, köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért. Most eh, van egy alap, amiből kiindulhatunk. Emellett feltettem már magamnak azt a kérdést, hogy miért van az, hogy egyes kérdésekben egyszerűen csak diplomatikusan fogalmazunk, és nem igazán lépünk előre? Azt hiszem, hogy az Európai Unióban olyan helyzetben vagyunk, hogy a polgárokkal szemben is világosabban kell követelnünk bizonyos szocialista és társadalmi változásokat. Egyébként ami a jelentést illeti, a szociális és demográfiai mm, kérdésekre vonatkozóan lennének javaslataim. Van két megjegyzésem. Először is a kritika. A frakcióm nevében gyakran említem ezt, az európai szemesztert azért kritizáljuk általában, mert az Európai Parlament itt ebben csak ebben nem együtt döntő, hanem csak kívülről figyeli az eseményeket, és fontos lenne visszatérni a közösségi módszerhez. Ezt fontosnak tartom minden területen, a gazdasági kormányzás minden területén. A második dolog, a második pont, amit említeni szeretnék, ez is a jelentésben túlságosan nagy hangsúlyt kapott, kapott a versenyképesség túlságos hangsúlyozása. 3,5%-os a külkereskedelmi többletünk, ezért az európai zón, az eurozónának, ezért én azt gondolom, hogy nem az az elsődleges feladatunk, hogy még jobban erősítsük a versenyképességet, hanem a szociális kohézióra és a szociális jogokra koncentráljunk. Egy megjegyzésem lenne ebben az összefüggésben még. Jó dolog az, hogy a szociális indikátorok szerepelnek az eredménytáblában. A véleményem szerint azonban ezek inkább tulajdonképpen mellékesek, mert nem váltanak ki konkrét következtetéseket, illetve intézkedéseket. Ami az egyes fejezeteket illeti humán beruházások, meg vagyok győződve arról, hogy masszív szociális beruházások nélkül nem tudjuk ezt a megszorítási válságot leküzdeni, ami a képviség, kép, képzést illeti, és azt illeti, hogy a fiatalok újra a munkaerőpiacra, piacba integrálódjanak. Utalnunk kell arra, hogy a struktúrás reformok éppen ezeken a területeken vezettek megszorításokhoz, úgyhogy itt ezt az összefüggést mindenképpen meg kell említeni. Eh, természetesen az Európai Bizottságnak a hosszú távú tartós munkanélküliség elleni fellépési stratégiáját támogatom, és azt gondolom, hogy ami a közfoglalkoztatást illeti, ezt eh, újra aktivizálnunk kell, ezt a vitát. Európában, az Európai Parlamentben is eh, felvetődött már többször is ez a téma, és kár, hogy nem beszélünk most már róla, kellene. Ami a strukturális reformokat illeti, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a flex security, tehát a rugalmas biztonság megközelítését elutasítjuk. A korábbi viták már, van már felmerült ez, tehát a rugalmas biztonság azt jelenteni, hogy nagyobb lenne a biztonság, de nagyobb lenne a rugalmasság is. Ez nem működik. Ez oda vezet, hogy hogy a prekárius mm, munkahelyek száma növekszik, és a bizonytalan helyzetek elharapóznak, ez pszichológiai stresszt jelent, a munkavállalók számára kevesebb biztonságot, és a társadalmi szociális háló erősséget csökken. Úgyhogy progresszív strukturális reformokat kellene bevezetni, amelyek a központi kollektív szerződéseket, szerződéseket hozzának eredményként. Aztán az, a, a minimálbér is felmerült már, a szocialisták említették, illetve a holisztikus megközelítés is nagyon fontos a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harcban. Ami a beruházások fellendítését illeti. Itt a szakszervezetek álláspontjára térnék vissza. A mi véleményünk szerint itt a beruházások túlságosan minimálisak, és nem arról van-e itt szó, hogy olyan projekteket támogatnak, amelyeket amúgy is támogat, támogatni kellett volna, csak most elővették ezeket a fiókból, úgyhogy jobb lenne ezt pontosan elemezni, mely projektek azok, amelyekre a stratégiai beruházások vonatkoznak, és ez a foglalkoztatottak számára milyen javítást hoz. Külön figyel, oda figyelve arra, hogy ne prekárius munkahelyek jöjjenek ezeknek eredményeként létre, hanem biztonságos munkahelyek. És magukról a beruházási programokról is beszélni kell, ami a szociális társadalmi befogadást illeti. A Lisszaboni stratégia után az én véleményem szerint a 2020-as stratégia is, ami a szegénység elleni harc céljait illeti, illetve a társadalmi befogadást illeti, megbukott. A szegénység nem csökkent, hanem nőtt, az szociális kirekesztés növekedett, egyre inkább elterjed a, az egyenlőtlenség, és az szegénység és a szociális kirekesztés európai éve évében 2010-ben meghatározott célt szem előtt évesztettük. Ez lehet, hogy összefügg a megszorítások politikával, illetve az illetve a válsággal, vagy egyáltalán hiányzott a meggyőződés, és ezért nem beszélünk már róla. A szociális minimális sztenderdeket sem szabad elfelejteni, úgyhogy egy szociális kiegészítő jegyzőkönyvekről beszélni kell, amelyek az európai szerződésekhez tartoznak. A szociális alapelvek a belső piaci szabadságok fölött állnak részemről ennyi. Számos módosító javaslatot benyújtottam, én is várom az együttműködést, remélem sikerül megegyeznünk, és megnézni azt, hogy melyek azok a területek, ahol sikerül ez, és melyek azok, ahol még mindig ellentétesek az álláspontok. Köszönöm szépen. A következő Jean Lambert a zöldek részéről nincs itt. Nem tudom, hogy valaki helyettesíti el. Laura Agiár következik az EFTD részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen kollégáknak ezt a munkadokumentumot, amit megkaptunk. Ami engem illet, jelen pillanatban nem tudunk ezzel egyetérteni, mert nem felel meg a valóságnak számos dolog. Hogyha megnézzük a munkanélküliségi adatokat makrogazdasági szempontból, ez önmagában a munkanélküliség helyzetét nem írja le, nem írja le azt sem, hogy mennyire rosszak a körülmények, amelyekben él, amelyek mellett élnek a maguk a munkanélküliek specifikusabb adatokra van szükség, az egyes eseteket elemeznünk kell, és talán akkor látjuk azt, hogy nem lehet egyszerűen csak követelni azt, hogy javuljon a helyzet, tennünk kell valamit. Az ifjúsági munkanélkülségről is beszélünk, igen, számos statisztika van ezzel kapcsolatban, de gyakran nem nézzük meg a, e, pontosan a helyzetet. Ugyanis, hát én láttam, hogy az ifjúsági munkanélküliség, fiatal körül, fiatalok közötti munkanélküliség kicsit csökken, de ez lehet, hogy azért van, mert nincs más alternatívájuk a fiataloknak, visszamennek az iskolába, vagy, vagy külföldre mennek, és máshol keresnek munkát, ezzel de facto már nem munkanélküliek, de máshol keresnek munkát. Hogyha atipikus vagy nem standard a munkavállalási formákról beszélünk, akkor látjuk, hogy milyen nagy, mennyiben, milyen nagy a visszaélés ezekkel a címkékkel kapcsolatban, vagy ezen kategóriákkal kapcsolatban. Ezek az atipikus szerződések még mindig egyre inkább prekáriussá teszik a munka világát. Nagyon fontos ez, hiszen pontosan innen kapunk jelzést a gazdaságról, de nem hozunk olyan javaslatokat, amelyek éppen a munkaerőpiac ezen elbizonytalanítása ellen hatnának. Az adatokat aktualizálni kell, nálunk például az én hazámban iskola reform bevezetését tesszük kötelezővé, kö, kötelezővé. Mert az atipikus szerződésekkel nagyon nagy a visszaélés. Azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Az indikátorok lehet, hogy jó képet festenek, de Ami a politikák végrehajtását illeti, ott nagy negatív hatásokkal kell szembenéznünk. Görögországban nagyon magas szinten van az eladósodás, aszimmetrikus sok érte az országomat és Görögországot, struktúrális reformokat vezettünk be, és még mindig arra kényszerítenek bennünket, hogy az utolsó hogy az utolsó csepp, utolsó csepp vérünkig javítsuk a teljesítményünket, de mi a helyzet? Úgy tűnik számomra, hogy most már Görögország Európa beteg embere, és most, most szerintem nem érünk el semmit azzal, hogyha a rossz fiúkra mutogatunk, vagy a rossz tanulókra. E, nézzük meg, hogy azok a nagyon erényes tanulók valóban annyira erényesek-e. Őket is meg kell vizsgálni. Azt vártuk, hogy Görögország megreformálja az egész e, rendszert, 50%-kal e, csökkentették a nyugdíjakat. Ez valóban oda vezet majd, hogy végeredményben az emberek a karrierjük végén, ha nyugdíjba vonulnak, meg tudnak ebből élni? A folyamatos, folyamatos megszorításokat hajtunk végre kkv támogatásában, egészségügyben, oktatásban, de milyen hatással lesz ez az emberek jólétére és egészségére? Én tudom, hogy Juncker elnök Mindezt egy mindenre ható gyógyszerként akarja eladni, de nem vagyok benne biztos, hogy az infrastruktúra fejlesztése önmagában munkahelyet teremt, vagy legalábbis hosszú távú munkahelyet teremt. De ahogy az infrastruktúra létrejött, akkor onnantól kezdve nincs szükség arra a konkrét munkahelyre. E, és e, mindeneke, minden mellett az infrastruktúra visszafordíthatatlan hatással van a környezetre. És akkor mi van azzal a több ezer emberrel, aki előtte az infrastruktúra építése, kiépítésével foglalkozott, ebben dolgozott? Akkor most ők fogják a munkahelyüket elveszteni? Valóban az gazdaságnak ezt a részét akarjuk fejleszteni, vagy a valódi, igazi kézzelfogható gazdaságot akarjuk fejleszteni, amelyből mindenki profitálhat. Persze én egyetértek a szociális gazdaság fontosságáról, még a zöld gazdaságról is beszélhetünk, de meg kell néznünk, hogy mi az, amire szükség van ahhoz, hogy egy új ösztönzőt adjunk a munkahelyteremtésnek. Ami ez egyéni megközelítést illeti a hosszú távú tartós munkanélküliséget illetően, ez is fontos, de a tartós munkanélküliek integrálása nem, a, nem az, a, a, azért fontos, hogy az emberek önbizalma nőjön, hanem azért fontos, hogy egyáltalán túléljenek, hogy, hogy szülőkről beszélünk, akik szegénységi küszöb alatt élnek, akik nem tudnak enni adni a gyerekeknek. Asher miniszter nem igazán beszélt a tartós munkanélküliek problémájáról. Nagyon komolyan kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Nagyon sok javaslat van, meg fogunk próbálni módosító javaslatokat benyújtani. Jó az alap, tulajdonképpen a kiinduló pont jó, de nagyon konkrét, specifikus intézkedéseket kell kidolgoznunk a sürgős helyzetre, konkrét valódi intézkedésekre van szükség. Thank you. Eh, Köszönöm. A következő hozzászóló bizottó asszony lett volna az ENF részéről, de ő nincs itt, és eh, úgy látom, hogy nem helyes, helyettesíti senki sem. Néhány képviselő még kérte a szót. Rodriguez asszony kérte a szót? illetve tehát Rodriguez asszony, Schuster úr és Lope Fontanyé asszony és Sambon úr maga is. Mária, kérted a szót? Akkor tessék. És utánad Süster úr. Tessék. Szóval nagy öröm, hogy itt lehettek a Foglalkoztatási Szakbizottság teljes jogú tagjaként, illetve szerencsés egybeesésként az Econ szakbizottság a felméréssel foglalkozó munkacsoportjának tagja is vagyok. Fontos, hogy következetes legyen az álláspontunk, amikor az európai szemeszter következő szakaszát szabályozzuk. Mi is a tét itt? A lehető leghatékonyabb megoldást kell találnunk az európai problémákra. Konkrétan a magas szintű munkanélküliség leküzdésére, ugyanakkor a lefelé való alkudozás elkerülésére, a szociális normák fenntartására. Az ekonbeli előadói minőségemben ezeket a prioritásokat be fogom tartani, tisztelben fogom tartani, hiszen ott az alapvető szempont a gazdaságpolitika. A bizottság által javasolt jogszabály csomag úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozottabb, mint az előző. Ez jó hír. A jogszabály csomagban van egy újdonság is, amire fel kell figyelnünk. Ez az újdonság pedig az euróövezeti ajánlás első ízben szerepelnek nagyon részletes ajánlások az euróövezetre vonatkozóan. Szeretném tájékoztatni a foglalkoztatási szakbizottságot, hogy az ECON-ban készülő jelentés nagyon oda fog figyelni majd erre. Azt is elmondhatom, hogy az ECOFIN, a miniszterek tanácsában nagyon aktívan fog foglalkozni ezzel, és az EBSCO tanácsülés is a tervek szerint intenzíven fogja tárgyalni ezt a témát. úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai is oda kell, hogy figyeljenek majd erre az aspektusra hogy az euróövezet kezelésével kapcsolatosan a foglalkoztatási szakbizottság mit tehet annak érdekében, hogy a konvergencia felfelé valósuljon meg, és ne pedig lefelé alkudozásban öltsön testet. Nagyon bízom benne, hogy ennek a szakbizottságnak a végső jelentése explicite is szól majd erről, mert ez a szakbizottság mindenképpen meg kell, hogy nyilvánuljon az vezeti ajánlások vonatkozásában. Biztosak lehetnek benne, hogy az Econ szakbizottság véleményt fog nyilvánítani. A parlament is véleményt kell, hogy nyilvánítson. Úgy gondolom, hogy jó a kiindulás, mert első ízben ment bele az Eurogroup elnöke hogy eljöjjön az Európai Parlament plenáris ülésére. Ott volt Strasbourgban. Úgy gondolom azonban, hogy az euróövezet irányítása nem csak a pénzügyminiszterekre tartozik, hanem a foglalkoztatási és szociális ügyi miniszterekre is, és mi parlamentként, európai parlamentként az euróövezet parlamentje is vagyunk, ezért egyértelmű mondandónk kell, hogy legyen az Elkon szakbizottságnak is, meg a foglalkoztatási szakbizottságnak is ezzel kapcsolatban. Azért vetem csak fel ezt a kérdést, mert úgy gondolom, hogy új, de nagyon központi téma ez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Süster úr. Köszönöm szépen. Ezt a jelentést számos témakörben pozitívnak tartom, én is, erre lehet alapozódni, de még három pontot szeretnék kihangsúlyozni. Azt hiszem, hogy a munka, szolgáltatás, foglalkoztatási szakbizottságként a, nem mehetünk el a költségvetési konszolidáció reformjának témája mellett, és itt nem a, önmagában a konszolidációt kell kritizálnunk, hanem a részletkérdésekbe kell belemennünk, hogy ezt hogyan kellene lebonyolítani. Itt elsősorban mindenki, mint költségcsökkentő intézkedés csomagot tekinti ezt a kérdést, és itt természetesen a szociális különbségek tovább kiéleződnek, és a belső piaci viszonyok feszülté válásával csökken a versenyképességünk is. Tehát a költségvetési konszolidációnak nem vagyunk ellenzői, de a bevételi oldal erősítésében gondolkodnánk inkább, és ez sokkal sokszínűben lehet megoldani, mint ahogy a bizottság ezt gondolja egy pénzügyi tranzakciós adó is természetesen jó intézkedés, a konjunktúrát számos módon lehet fellendíteni, és az állami bevételeket lehet növekedni. És van még egy kérdés, ahol világosan állást kell foglalnunk, a bérezési szakpolitika tekintetében a, a bizottság szempontjából hiányosságok vannak, itt is bér csökkentésre célozódnak, és gyakran a, az volt az elképzelés, hogy a termelési szint ö, fölé nem lehet vinni, a bérszínvonalat vinni, nagyon gyakran ezt ö, ö, gondolták, vagyis itt ö, egymás alá alkudozási folyamatok ö, indultak el, ahelyett, hogy a belső piaci viszonyokat erősítettük volna. És van még egy fontos kérdés, a szociális mutatóktól mit is várunk el pontosan. Ugye ezek szerencsére most már súlyosabban esnek a ladba. A szociális mutatószámok, mint például a szegénységi ráta, vagy a munkanélküliségi ráta, itt nem csak szociális igazságtalanságokkal függ ez össze, hanem a, a gazdasági növekedéssel is, ezt már tanulmányok is igazolják, hogy a gazdasági növekedés is akadályozza a szegénység, vagyis itt nem csak egy szociális aspektusról van szó. A szociális mutatószámokat tehát fontosnak kell tartanunk, és a megfelelő intézkedéseket is ezek alapján kötelezően foganatosítanunk kell. Ezt a három pontot tehát még bele kell tenni ebbe a jelentésbe. Köszönöm szépen, Lope Fontányi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem szólókkal értek egyet, először is köszönöm ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy ez valóban egy olyan anyag, ami jó kiinduló pontot jelent a további munkálataink számára a legfontosabb témákat figyelembe vette a jelentés, a mi szakbizottsági munkánk szempontjából is, vagyis jó lenne, hogyha mi is foglalkoznánk a többiek jelentésével is, például az ECON jelentésével is, az utóbbi két év során láttuk azt, hogy mennyi probléma adódott azzal, hogy nem vettük figyelembe ezeket a jelentéseket. Természetesen fontos a szociális összetartás, a szolidaritás erősítése, és fontos az európai alapok jobb kihasználása is. Azonban ez nem elégséges. Azt hiszem, hogy a, a 174-es cikket is meg kell említenünk, ugyanis ebben a cikkben arról van szó, hogy minden Európai Uniós régiót fejleszteni kell azokat a régiókat is, amelyek tartósan hátrányos helyzetben vannak a peremvidékeket, említeném többek között, de azokat a régiókat is fontos figyelembe venni, amelyek különböző egyéb nehézségekkel küzdenek, mint például demográfiai nehézségekkel. És pontosan a demográfia, mint kulcsó is nagyon fontos, hiszen a társadalom öregszik, Fontos tehát, hogy a népsűrűségi rátákat, mutatókat is figyelembe vegyük egyes régiókban, vagyis itt stratégiai beruházásokról kell beszélnünk ennek kapcsán. A kérdés az, hogy ezeket a hátrányos területeket, különösen a vidéki területeket hogyan fejleszthetjük, hiszen nem engedhetjük meg azt, hogy a verseny képesség szempontjából ezek a perem kerületek egyszerűen eltűnjenek. Még módosítókat is be fogok nyújtani ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Káros Bór következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az idő halad, ezért rövidre fogom a mondandómat. Nagyon sok érdekes dolog elhangzott már. Néhány dolgot én magam is szerettem volna elmondani. De először is Ribeiro asszonynak köszönöm a munkát, és gratulálok ehhez a nagyon jó jelentéshez. Sikerült az egyensúly a szövegben, ez a legfontosabb üzenet. Az egyensúlyt valóban fenn kell tartani a jövőben is. Egyrészt a szociális szükségleteket figyelembe kell venni egyértelműen. Egyrészt ezeket néhány helyen betartják, máshol viszont a sziget, terület, sziget világokban és a perem területeken is meg kell valósítani a, a szociális jogok betartását. Ezen kívül nagyon fontos, hogy konkrét intézkedésekbe kristályosodjon ki ez a szöveg szakpolitikai szempontból. Strukturális változásokra van szükség hosszú távon, rövid távon pedig hatékony intézkedésekre. Kihatása van ezeknek az intézkedéseknek a valuta politikára, a különböző gazdasági, költségvetési és vidékfejlesztési politikákra is. De nyilvánvaló az, hogy a szociálpolitika számos követelménye valódi szükségszerűség. Lehet, hogy ezeket nem feltétlenül kell belevennünk a szövegbe, de egyértelmű, hogy vannak sürgős helyzetek, de elképzelhető az, hogy a hogy makroekonomiai szempontból ezek mégsem relevánsak, hiszen nem feltétlenül kell ezeknek bekerülni a jelentésbe. Hogyha pedig megnézzük a munkahely teremtés kérdését, illetve a mi szakbizottságunk kompetenciába tartozó kérdéseket. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy a mobilitás pozitívunként kell értékelnünk, de itt is a finanszírozási kérdéseket meg kell vizsgálnunk. Végül pedig szeretném elmondani, hogy figyelembe kell vennünk annak a lehetőségét, hogy a bérpolitikát, ami szintén egy makro gazdasági, szakpolitikai terület szintén figyelembe vehessük. És ez a politika nem csak az adózás kérdését jelenti, nem csak ez foglalja magában, ez egy sokkal, sokkal szélesebb terület. De már Sergio is elmondta, itt bizonyos gazdasági intézkedések foganatosításáról van szó, például a minimál jövedelem létrehozásáról, de egyéb bérpolitikákról is beszélhetünk, például tőkepolitikákról, és azt hiszem, hogy talán maradjunk ennél a minimálbér kérdésnél. kérdésnél. A kérdésem az az, hogy elgondolkozhatnánk-e ezekről az óriási aránytalanságokról, hiszen néhány tagállamban ismeretlen a munkanélküliség fogalma, de más nagyon jól ismert tagállamokban a munkanélküliség gyakorlatilag már egy egész generációt érint. Nem is mennék ennél tovább. Biztosan megtaláljuk a közös nevezőt. Köszönöm szépen. Mint mindig, most sincs elég időnk a következő napi rendi pontra, de ennek dacára. Ribéri asszonyhoz fordulok, kívánna néhány szót szólni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, észrevételeit. Készen állok a munkára, az elkövetkező napok során elkezdődnek az egyeztetések, és elég gyors lesz az ütem. Sok nehézséget már felszámoltunk, mint elhangzott, de mindenképpen készen állok arra, hogy úgy járjunk el, hogy a egyeztetések eredményeképpen ne csak a politikáról legyen szó, a lehető legjobb feltételeket kell kialakítani az állampolgárok részére, és hogyha ebben sikeresek vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen jó eredményt értünk el. Köszönöm, most pedig tehát 25-én vitatjuk meg a módosítókat, és február 17-én fogadjuk el a jelentést. Köszönöm szépen az előadónak. Most pedig következik egy másik jelentés, ami szintén nagyon fontos, ez pedig a szülői szabadsággal foglalkozik. Maria Arénának adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elég röviden fogom ismertetni ennek a jelentéstervezetnek a tartalmát. Három részből áll a jelentés. Az első az irányelv átültetésével foglalkozik, illetve annak nehézségeivel. Azt tapasztaljuk, hogy komoly különbségek érvényesülnek a szülői szabadság bevezetése terén. Ugyanakkor ez az irányelv többletet jelent az alapirányelvhez képest. A második rész az irányelv hatékonyságával foglalkozik, hiszen a szülési szabadság, gyermeknevelési szabadság, szülői szabadság nincs megfelelően egyeztetve, és ezért nem elég hatékonyak. A hatékonyságot rontja az is, hogy nem lehet mindig megosztani, illetve nem lehet átvinni eh, a szülői eh, szabadságot. A az át nem vihetőséggel foglalkoznék alapvetően. Tehát, hogyha mindegyik szülő kiveszi a neki járó szabadságot, azt úgy gondoljuk, hogy az azt jelenti, hogy akkor az apa is kivette. Nos, a svéd rendszer szerint, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan módosítást kellene benyújtani, ö, olyan szakaszokat kellene bevezetni, ami megfelel a nők foglalkoztatási rátájának. Tehát ahol többet dolgoznak a nők, ott jobban lehessen megosztani a szabadságot a nő és a férfi között. Bizonyos országokban azonban a nők foglalkoztatottsági szintje nagyon alacsony, és ezért csak ők veszik igénybe a szülői szabadságot. Erről el kell gondolkodni. Úgy gondolom, hogy három fontos tényező egyensúlyáról van itt szó a hatékonyság terén, az időtartamról, a díjazásról és az a transferabilitásról, tehát hogy a másik szülő is kiveheti-e Az apasági szabadságról egy külön irányelv fog készülni, ugyanakkor a gyermekfelügyelet, illetve a gyermek elhelyezés rendszerei, kollektív rendszereinek szabályozásáról és nagyon fontos, hogy a klasszikus sztereotípiákat ne kövessük el újra, hanem inkább jobb egyensúly alakuljon ki a nő és a férfi, a szakmai és a család élet között. Tehát ezekkel az aspektusokkal foglalkozik alapvetően a jelentéstervezet. 14-éig várjuk a módosítókat, és nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Az EPP jelentéstevője Hetman úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársak, bevezetőként, vagy bevezetésként szeretnék köszönetet mondani Aréna asszonynak a jelentés tervezet elkészítéséért. Úgy gondolom, hogy kiváló alap ez a további munkához és nagyon sok rendkívül fontos témát ölelt fel az irányelv alkalmazásának vizsgálata. Ugyanakkor a jelentésben bizonyos szóhasználatokkal nem értek egyet, miközben egyetértek az előadóval abban, hogy a bizottsági felülvizsgálat nem volt korrekt, és ugyanakkor sajnálatos az apai szabadságról tett megjegyzés az Európai Parlamentnek nem egyszerűen összegeznie kellene az irányelv felülvizsgálatának tapasztalatait, hanem ösztönzőkkel kellene élni minden tagállam alkalmaz az irányelvet, egyesek tovább is mentek, mint a minimum, amit előír az irányelv, viszont sajnos a, az eredményeket nem látjuk még, az apáknak csak a 10 százaléka veszi ki a szabadságot, és ez egyáltalán nem kielégítő a tanulmányok szerint az apák gyermekgondozási szabadság igénybevétele mindenképpen pozitív hatással van a családra. A, nagyon örülnék neki, hogyha összenőzhetnénk a statisztikák javítását, és arra bátoríthatnánk az apákat, hogy jobban használják ki a szülői szabadság teremtette lehetőségeket. Talán a szociális partnereknek kellene monitorozni a fejleményeket, és a lehető legjobb gyakorlatokat megismertetni. Az apai szabadság díjazásával is foglalkozik az előadó, és ez nagyon fontos kérdés, nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között, és egyes tagállamok egyáltalán nem biztosítanak fizetett szülői szabadságot, az apai szabadságot időnként kevésbé díjazzák, mint az anyai szabadságot, vagy anyasági szabadságot, és ez nem ösztönöz. garantálni azonban nem lehet, hogy azonos szintű legyen az apasági szabadság, mint az anyasági szabadság. Egyes tagállamok jelenleg sem nyújtanak semmilyen díjazást az anyasági szabadság igénybevétele esetén a tagállamok helyzete és jogrendje nagyon eltér, ezért úgy gondolom, hogy eh, ez a eh, téma továbbra is a tagállamok eh, hatáskörében kell, hogy maradjon, az EU szintű megoldások nem lennének ugyanis összhangban a szubszidiaritás elvével. Ahogy az elején is említettem, úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Parlament konkrét javaslatokat tegyen a jövőre vonatkozóan, és jó változásokat javasoljon, bizonyos módosítókat fogok benyújtani, konkrét bekezdésekre, cikkekre vonatkozóan. Már előre is köszönöm az egyeztetési szándékot az előadó kolléganő részéről. Köszönöm. Köszönöm. Az EK nevében pedig Ke úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm Elena asszonynak a jelentést. Hadd mondjam el, hogy a német verzióban van egy nagy hiba, súlyos hiba. Európai szinten mindig szülői szabadságról beszélünk, anyaság és apasági szabadságról. Németországban ez most már így nem működik. Minden anya, minden apa tudja, hogy a nevelés az nem szabadság Hogyha egyáltalán erről beszélünk, akkor szülői szabad akkor létezhetne csak, hogyha van szülői munka, mint, mint elismert munka, amelyért fizetést kap valaki. Úgy, mint az óvodában, vagy, az is, vagy, a, vagy a bölcsödében és ugyanannyi pénzt lehessen kapni érte, mint a, mm, az óvodában vagy a bölcsödében, a különböző tagállamokban keresnek az óvónők. Eh, hogyha egy ilyen nevelési eh, fizetést nem eh, tudunk adni a szülőknek, akkor nem lehet a szülőket verbálisan diszkriminálni, és nem beszélhetünk szülői szabadságról. És ugyanígy ez a helyzet a fizetendő juttatásról is, a gyermekről van itt szó. A családpárt úgy látja, hogy nagyon fontos, hogy a szülők, szülők igényeit tartsuk szem előtt, de ugyanilyen fontos a szubszidiaritás is, az anyasági, illetve a szülési szabadsági irányelv blokkolása a tanácsban, és azt mutatja, hogy hova jutunk, hogyha egy ilyen szocialista, ideális világban akarunk élni. Ami a konkrét javaslatokat illeti, a jelentés második részében vannak eh, ezek, erre most nem tudok kitérni, de az elkövetkezendő hetek, eh, napokban, hetekben konstruktív javaslatokat fogok kidolgozni. Egy fontos pont azonban, eh, ami a család és a munka összeegyeztethetőségét illeti, a szoptatóanyák védelme. Ugye Japán nem tud szoptatni. Sok amerikai államban, amerikai államban, szövetségi államban létezik a szoptatáshoz való jog, ezt Európában is be kellene vezetni a munkahelyen is. Köszönöm szépen. A Harkin, Marian Harkinnak adom meg a szót az Álder részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt hiszem világos, megnézve a különböző jelentéseket, hogy világos, hogy sikerült előrelépni. Ami az anyasági szabadságot illeti, itt sikerült előre jutni, tovább léptünk a nemek közötti egyenlőség keretében vizsgáltuk meg az anyasági szabadság kérdését, és mindezt a szociális párbeszéd és a szociális jogok keretébe helyeztük Európai Unió szociális politikában, kollektív egyezmények formájában. Azt hiszem, hogy a munka és a család összeegyeztethetősége most elválik az eredeti anyasági szabadsági irányelvtől. Ami a témákat illeti, amelyeket felvetett a jelentéstevő, először is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját és az átfogó anyagot. Azt hiszem, hogy világosan megállapítja, és ebben igaza van, hogy az szülői szabadság, az anyasági szabadság, az apasági szabadság definíciói kulcsfontosságú pontok. Egyes országokban van különbség ezek között, de vannak olyan országok, ahol más a megközelítésre. Ez egyes országokban van ez a háromféle szabadság, más országokban csak szülői szabadságról beszélünk, és átfogóan abban minden tartozik. tehát nagyon nehéz a védelem szintjét megállapítani. Nem minden tagállam követte az Európai Uniós anyasági és szülői szabadságot megkülönböztető megközelítését. Két fontos dolgot kell megnéznünk, két gyenge pont van itt. Egyrészt a nemzeti jogalkotásban, ami a szülői szabadságot, illetve más családi utatásokat illeti, először is nem világos a helyzet a nemzeti jogalkotásban ami a különböző jutatások közötti kapcsolatot illeti a munka és a család élet összeegyeztetése szempontjából, illetve ami nagyon fontos az az, hogy mennyit fizetünk ezen szabadságok alatt, vagy mennyit fizetnek ezen szabadságok alatt, ettől is függ, hogy igénybe veszik-e a szülők, vagy nem. Azt hiszem, az alapvető és legfontosabb téma az az, hogy mennyiben járul ez hozzá ahhoz, hogy a családi élet és a munka összeegyeztethető legyen. Röviden, ha most megnézzük eh, ezeket a pontokat, amelyeket a jelentéstevő említett, én egyetértek azzal, hogy a munkaadók nem szabad, hogy aláássák a eh, szülői szabadság igénybevételének célkitűzéseit a rugalmasság miatt, az Európai Bizottság, ha jól tudom, nem akar a szülői szabadság végrehajtásával kapcsolatban most egy jelentést kiadni. Ez kár, mert nagyon fontos nekünk, hogy, rendelkezés, hogy rendelkezésünkre álljon az, ezek a fontos adatok. Egyetértek általánosságban a jelentéstevő kijelentésével, de remélem, hogy lesz majd valami kölcsönösen elfogadható, egyesség, amire jutunk, nem lehetünk rugalmatlanok. Véleményem szerint egyes nehézségek, amelyek az anyasági szabadság irányelvre vonatkoznak, azért merültek fel, mert rugalmatlan az irányelv. Azt hiszem, hogy itt van esélyünk megegyezni. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy pénzügyi ösztönzőkre van szükség, de meg kell néznünk azt is, hogy a különböző tagállamokban mi történik. Nagyon sok fontos és jó pont van itt, számos módosítójavaslatot bevennék ide, egyes kollégákkal szeretnék egyeztetni, mert nagyon eltérőek a nézetek. De köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, én ez szuper nincs itt, senki nem helyettesít, ő helyettesíti őt, akkor Monika Rána következik az oldalak részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevelek Maria Arénának a munkáját. A zöldek szempontjából ez egy nagyon jó anyag, nagyon fontos pontokat vetett fel, főleg ami a, azt illeti, hogy azonnal cselekedni kell a munka és a a munka e, és a család élet összeegyeztethetősége szempontjából az e, anyaság irányelv visszavonása e, nagyon sajnálatos, és ezért nagyon gyorsan reagálni kell. Nem csak a tagállamok szempontjából fontos ez, hanem európai szinten is, hiszen az látható, hogy a meglévő irányelv számos célt követ, egyrészt az, hogy összeegyeztethető legyen főleg a nők számára a családi élet és a munka, akár teljes munkaidő mellett is, ez, de ez megbukott, ez a célkitűzés, aztán a fizetett, nem megfizetett munka jobb megosztása, illetve a családi feladatok jobb megosztása a e, nemek között megint csak nem e, igazán működik, e, minőségi és mennyiségi szempontból sem és a férfiak nagyon szerényen veszik igénybe az apasági szabadságot, szabadságot persze nagy különbség van a tagállamok között. A zöldek számára nagyon fontos egyrészt az összeegyeztethetőség, aztán a nők támogatása a munkavilágában, a teljes foglalkoztatás, a gyermekek vállalása mellett, a gyermekek elhelyezésének megoldása, illetve az egzisztencia biztosítása az szülői szabadság alatt. Itt tehát azt szeretnénk, hogyha megfelelő és ösztönzőkön alapuló javaslat kidolgozása valósulna meg. Aztán a következő pontokban szeretnénk majd még módosító javaslatokat benyújtani. Először is a közszféra eh, szerepe, itt ezt hangsúlyoznunk kell, a második eh, a felmondás eh, megtiltása a, az ezen időszak alatt a diszkrimináció esetén a bírósághoz fordulás támogatása, aztán milyen ösztönzőket lehet milyen ösztönzőket lehet bevezetni azért, hogy a szülői szabadságot kihasználják. Ausztriában most eh, folyik, az elmúlt években folyik eh, a jövedelemfüggő, eh, jövedelemfüggő juttatás a szülői szabadság alatt, tehát nem egy általány összeg, hanem, hanem a jövedelemtől függő támogatás, hogy ez még jobban ösztönözze az embereket a szülői szabadság kihasználására, aztán rugalmasan kell alakítani a szülői szabadságot, és nem szabad, hogy ez kényszer legyen, nem szabad, hogy kényszer legyen az, hogy valaki szülői szabadságot vegyen ki. Ez önkéntes kell, hogy legyen, össze kell, hogy ez, ez egyeztethető legyen a teljes munka, teljes foglalkoztatással. Persze ehhez tartozik az is, hogy joga legyen, jog igénye legyen a szülőknek az egész napos gyermek elhelyezésre. Köszönöm szépen, Laura, aki következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony és ahogy már eh, hangsúlyoztuk a korábbi eh, eszmecsere során, ez egy nagyon jó alap, eh, aminből kiindulhatunk. Mi úgy értékeljük, hogy fontosak az újdonságok is Olaszországban, például a 2015. júniusi rendelet vezeti be az irányelv rendelkezéseit. Vizsgáljuk, hogy milyen hatással, illetve meg kell nézni, hogy a többi országban milyenek a körülmények és a feltételek. Bizonyos zavar tapasztalható el kell gondolkodnunk azon, hogy eh, hogyan lehet eh, jól alkalmazni ezeket a rendelkezéseket. Na most a mi módosító indítványaink a következőkről fognak szólni. Eh, véleményünk szerint van egy csomó meghatározó tényező, amelyekről szólni kell. Mindenek előtt minden típusú családnak, ahol gyerekek vannak, ugyanolyan jogokat kell biztosítani az európai születésszám növekedést úgy lehet javítani, hogyha a nők, az apák és az anyák ugyanolyan jogokat élveznek, illetve a gyermekvállalás után védett a munkahelyük, vissza lehet térni a munkaerőpiacra, ugyanarra a munkahelyre, a jogok és kötelezettségek között az apa-gyermek kapcsolattal is foglalkozni kell, a nemzetközi örökbefogadási eseteket is figyelembe véve lehetővé kell tenni az apának, hogy segítséget nyújtson az anyának, hiszen nagyon nehéz feladata van. egyfajta távmunkával is elő lehet ezt mozdítani, a szakmai és a családi élet összeegyeztethetőbbé válik ezáltal. Egyfajta gondolkodásmód változás jön így létre, a Az első év során az egész család jövedelmét kellene figyelembe venni, és megpróbálni támogatni, segíteni a családot, egyfajta szociális segítségnyújtással. Így is erről lehetne mozdítani, hogy több gyerek szülessen, hiszen pillanatilag túl kevés gyerek születik Európában, Európa előregedik, felelős, tudatos módon vállalni gyermekeket, akkor lehetséges csak, hogyha megvannak a társadalmi és gazdasági feltételei ennek Európában. Egyfajta állampolgári minimál jövedelem garantálásával lehetne kompenzálni. A nem díjazott szülői szabadság kieső jövedelmét. Hát ilyen javaslatokat szeretnénk tenni, mindenképpen köszönjük. Eh, Köszönöm szépen. A bizottság részéről van egy rövid megjegyzés ehhez az eszmecseréhez. Ön választja meg, hogy melyik témához szól hozzá. Megadom a szót. Köszöntök mindenkit. Szerettük volna kihangsúlyozni, hogy ami a szülői szabadság irányelvet illeti, március 2013. március 13-án járt le a, ennek az intézkedéscsomagnak a szavatossága. Most az Európai Uniós kísérleti rendszert próbáljuk ki több tagállam bevonásával, megvizsgáljuk, hogy az új elképzeléseknek mennyire mennyire van konformitásuk az egyes tagállami rendszerekkel, illetve előkészítünk egy gyakorlati alkalmazásra kapcsolatos jelentést is, a bizottsági weboldalon megtalálják ezt. A tagállami eszmecserék függvényében elképzelhető, hogy sértési eljárásokat vezetünk be bizonyos tagállamok ellen, hanem jutunk megállapodásra az érintett tagállamokkal. Ami az új kezdeményezéseket illeti, a 2008-as javaslat visszavonása szempontból releváns, az anyasági szabadsága kapcsolatos javaslatról van szó, és tavaly megszületett a bizottsági úti terv a magánélet és a munkahelyi élet összeegyeztetése területén. A jelenlegi európai jogalkotási keretet kívánjuk optimalizálni a munkaerőpiac követelményeinek megfelelően, illetve fontos hogy mind a két szülő munkaerőpiaci részvételét erősítsük, illetve a nők és a férfiak feladatainak megosztását is optimalizáljuk illetve ebben segítséget nyújtsunk. Mind jogalkotási, mind nem jogalkotási eszközöket kell felhasználnunk, és fontos az, hogy Ebben az új kezdeményezésben, ennek az előkészítésében a bizottság állásfoglalása természetesen a jelenlegi helyzet, az egyes a különböző irányelvek gyakorlati alkalmazásának elemzésén fog alapulni, különösen a szülői szabadság irányelvéről van szó, és egy olyan opció kidolgozásán fogunk dolgozni, amely az európai szakpolitikai keretet fogja megerősíteni. Mint említettem, novemberben már elindítottuk az első konzultációs kört a szociális partnerek bevonásával. Ezen kívül lesz egy közkonzultáció is az érdekelt felek meghallgatásával. A KKV-k és a mikrovállalkozások szereplőit is bevonjuk ebbe. és a beérkezett válaszokat még mindig elemezzük, illetve az érintett felek bevonásával a konzultáció még mindig folyamatban van. Köszönjük szépen ezt a rendkívül hasznos információt. Most megint megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadóknak ezeket az elképzeléseket, amelyekről már korábban is hallottunk. Azt hiszem, hogy ezeket módosítók formájában benyújthatják, és amit megkaptuk ezeket, elkezdünk dolgozni a lehetséges kompromisszumokon. Köszönöm. Köszönöm szépen a módosítások határideje január 14-e és február 7 és 18-a között lesz ezeknek a megvitatása, illetve március 16 és 17-én kerül sor majd ennek az elfogadásának. Köszönöm szépen mindenkinek ezt az első eszmecserét, az, ezt az első ülést az új évben. Január 25-én találkozunk még egyszer, és azt hiszem, hogy megmutattuk, hogy mennyire ambiciósak, ambiciózusak vagyunk. Kívül már sötétség van, Ma elindult az új munka időszakunk, de azt láttuk, hogy nagyon érdekes volt kezdetektől fogva ez a vita, viszontlátásra.